Nos, kezdjük el a munkánkat. Azért is mondom ezt, mert be kell tartanunk a pontos időbeosztást, hiszen jön hozzánk a biztosasszony, utána pedig koordinátori ülés is lesz, ezért mindenképpen el kell kezdjük a mai munkát. Először is El kell, hogy mondjam, hogy minden nyelven van tolmácsolás, litván kivételével. Hogyha mindenki egyetért, akkor a napi rendet elfogadottnak veszem. És ezzel rá is térhetünk a, az első eszmecserére amelyben is a napirendünk harmadik és negyedik pontját fogjuk egyben megvitatni. A pénzügyi felügyeletről van szó, és a pénzügyi eszközök piacairól a hármas és négyes napi rendi pontban, és meg is adom a vélemények előadójának, Holger Kramernek a szót. Parancsoljon! Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy én készíthettem a véleményt a szakbizottság nevében erről a témáról. Ezt az Ekon bizottságban már tárgyaltuk, tehát nyilván a képviselők is hallottak róla. Csak összefoglalnám, hogy mit is tettem, és miért is készítettem ezt a véleményt így. Természetesen útnak kell indítanunk a szükséges szabályozásokat, hogy csökkentsük a rendszerszerű kockázatokat, amennyire csak lehet a spekulatív ügyletek és a pénzpiaci ügyletek vonatkozásában. Az Ipari és Energia Szakbizottság szempontjából szeretnék néhány aspektust világosabbá tenni mert a bizottság javaslata véleményem szerint ezeket a pontokat még nem tartalmazta. Lényegében három pontról beszélek, a kivételekről egyrészt, tehát tisztázni szeretnénk, hogy ki milyen feltételek mellett nem esik a hatály alá. Az a pozíció limitek a következő pont, vagyis itt arról van szó, hogy nem pénzügyi vállalkozások, nem bankok határidős ügyleteket hogyan köthetek, milyen feltételek mellett, és akkor vannak még elvi kérdések is. Tehát olyan vállalatokról beszélünk, amelyek nem pénzügyi termékekkel kereskednek, tulajdonképpen ne kerüljenek az a, a szabályozás hatája alá. Miért nem? Mert más szolgáltatásokat előállító cégek gyakorlata az, hogy a pénzpiacok itt az over the counter származékos ügyleteket is folytatnak, de ezt csak azért folytatják, hogy árat biztosítsanak, kalkulációs biztonságot. Én magam is vállalkozó vagyok, kávéval foglalkozom, és hát eh, nyilvánvalóan én nem spekulálok a, a nyersanyaggal, azért veszem meg, hogy a következő hónapban feldolgozzam a megvásárolt nyersanyagot, és itt a hatály esetében az irányelvnél, ahol a vállalatok igyekeznek árfolyamokat biztosítani, vagy légitársaságok biztosítani igyekeznek magukat az olajár változás ellen, mert kalkulációs biztonságra van szükség, hiszen nagyon komoly áringadozások vannak a piacon. Ezért aztán világossá teszem a jelentésemben, hogy a bizottság szándékait figyelembe venném, ahogyan az a nyolcadik preambulum bekezdésben szerepel a saját véleményében, mi szerint a nem pénzügyi vállalkozások kiegészítő ügyletként is folytatnak ilyen biztosítási lépéseket, és ezeket ki kéne venni a MIFID alól, ez lenne a cél. Itt vannak az OTC származékok, ezekre külön kitérek a jelentésemben. A második a pozíció limitekkel foglalkozik. Úgy vélem, hogy itt is Egészen másképp kéne ezt kezelni, mint a bankok esetében, hiszen a bankok semmi más nem csinálnak a fő tevékenységükben, mint hogy pénzügyi termékekkel kereskednek, foglalkoznak, gazdálkodnak másfajta felügyeleti mechanizmusokra van természetesen ilyenkor szükség, hiszen szükség van egy felügyeleti hatóságra, amely mérlegeli, hogy éppen a származékos ügyletekből milyen kockázatok jelentkeznek a piacon. Azt gondolom, hogy iparvállalatok vagy energiavállalatok esetében a pozíciólimit gazdálkodás inkább kontraproduktív kockázatkezelést jelent, mert elképesztő bürokratikus terhek jelentkeznek a vállalatok számára. Az energiagazdaság esetében mindig azt mondjuk, hogy decentralizálni akarunk, hogy versenyt akarunk a piacon. Úgy vélem, hogy arra ügyelnünk kell, minél kisebbek a cégek az energiaellátásban, de nem csak ott, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem tudják önmaguk elintézni ezeket a biztosítási ügyleteket, és a bankok vállalják át. De azt gondolom, hogy ezt nem így kéne kezelni, hogy itt egyformán látjuk a kettőt. Azt gondolom, hogy a pozíció management, a pozíció limit helyett a megfelelő szabály kellene, hogy maradjon, ahogyan a MIFID ezt tartalmazza. Aztán van itt még egy további definíció a határidős ügyletekkel kapcsolatban, amelyeket ténylegesen szállítás útján teljesítenek, ahol nem csak egy ár különbségre játszanak, hanem konkrétan eladnak, vagy vesznek egy nyersanyagot, vagy akár egy devizát, és tehát konkrét fizikai teljesítésről van szó, ezt vegyük ki a MIFID alól. Ipari szakbizottságként úgy gondolom az indokolásomban egyébként erre ki is tértem, hogy Világossá kell tennünk azt, hogy iparvállalatok, energiaellátók, amelyek az egységes piacon működnek Európában, bizony nem bankok, és ezért ne is kezeljük őket bankként. És egyetlen olyan vállalat sincs, amely eh, a rendszer szempontjából releváns lenne. Igenis, a piacbarát vagyok, és azt mondom, ha valaki túl nagy kockázatokat vállal, és elbukik a piacon, akkor el is tűnik onnan. Ezt hívják versenynek. Ez a piac szabálya, és szerintem szabályozóként ezt lehetővé kell tenni a bankoknál. Nyilvánvalóan más szabályok érvényesek, ezt másképpen látni. Van itt egyébként egy precedens is, amely az Egyesült Államokban történt, és ez igazolja, amit mondok. Az amerikai uh, cég, az Enron, amelyik a legnagyobb csődöt jelentette Amerikában, két számjegyű milliárdos összegekről volt szó, de ettől áramot szállítottak, egy másodperc kiesés sem volt emiatt. Tehát világossá kell tenni, hogy a rendszerszerű kockázatok érvét használni lehet a bankokra, hogyha szabályozzuk a pénzpiacokat, az igaz, de egyébként máshol ez nem feltétlenül áll fenn és igenis a piacgazdaságot szabályozó elfként alkalmazzuk és vegyük komolyan. Világossá akarom tenni ezért, hogy nem tartom helyesnek, hogy lehetővé tegyük, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk ebből az irányelvből minden, mindkét területre, vagy a legkülönbözőbb területekre. Remélem, hogy a kollégák támogatni tudják, amit mondtam, nyilvánvalóan még eszmecserét is folytathatunk, kompromisszumkész is vagyok. Ez nem a fő jelentés, hanem a vélemény, és a vélemény igazából akkor hatásos, hogyha széles többség tudja elfogadni. Most nézzük meg a MIFIR-t, a másik irányelvet. Eddig még nem gondoltam, hogy módosítókat terjesztek elő ezzel kapcsolatban, de ha a vita azt hozza itt a csomag összefüggésében, akkor kész vagyok elgondolkodni ezen. Jövő hétig van idő erre is. Köszönöm, ennyit szerettem volna bevezetésképpen mondani. Köszönöm szépen, Kálvin úr a szó. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először is Kramer úrnak megköszönni ezt a jelentést, és köszönöm a, az elmondottakat. Árnyék előadó vagyok a frakciómban, és néhány megjegyzésem lenne az elhangzottakhoz. Az első, egyetértek abban, hogy az Energiaügyi Bizottság, a mi bizottságunk véleménye a nem pénzügyi vállalkozásokról kell, kell hogy szóljon, hiszen ez tartozik a mi ö, témakörünkbe, ugye majd az ECON foglalkozik, a pénzügyi, az ECON és más szakbizottságok foglalkoznak majd a pénzügyi társaságokkal a bizottsági javaslat kapcsán. De szeretnék visszatérni még egy rendeletre, pontosabban egy irányelvre, a tőzsdén kívüli származékos ügyletekről, különösképpen az energiatermékek kapcsán, ugyanis ezt a témát akkor már egyszer tárgyaltuk, és hát lehet, hogy ugye itt nem pénzügyi társaságokról van szó, amelyek pénzügyi eszközökkel kereskednek, és ez a normál tevékenységük része. Én egyetértek azzal, hogy ez nem jelent kockázatot, rendszer szintű kockázatot, vagyis minimális szintű a rendszer kockázat. Tehát még egyszer mondom, hogy nem pénzügyi jellegű társaságokról beszélek. De ha azokról a pénzügyi eszközökről beszélünk, amelyeket ezek a társaságok használnak, akkor nem szabad elfelejteni, hogy az éremnek mindig két oldala van. Ugye itt van ez a cég, amely a pénzügyi eszközöket felhasználja, de ott van annak a cégnek a partnere, ugye az ügyletnek két oldala van, tehát eladó és vevő, és így aztán előadódhat, hogy ezek a pénzügyi eszközök felgyűlnek, felhalmozódnak, és így a kockázat is megemelkedik, nem a nem pénzügyi jellegű társaságok oldalán, hanem az ilyen eszközök, pénzügyi eszközök eladói oldalán. Tehát ezért kellene nagyon óvatosak lennünk, amikor a kivételekre gondolkodunk, kivételekről gondolkodunk, vagy arról, hogy most akkor mit vonunk be a hatály alá, mit nem. Felmerült még egy másik elképzelés is, ugye, hogy a remit rendelet óta, tehát a piacok integritásáról szóló rendelet óta mi történt. Ugye a MIFID és a MIFIR kérdését már tárgyaltuk, ezek sokkal horizontálisabb irányelvek. Most is nagyon alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, amit már lefedett egy rendelet, és mi az, amit be kell vonni a hatája alá. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a MIFID-et és a MIFIR-t nézzük meg még egyszer, horizontálisként tekintsünk ezekre a jogszabályokra. És próbáljuk elkerülni a kivételeket. Persze mindet legyünk kompatibilisek az eddig elfogadott jogszabályokkal, és a remittel is. Aztán a pozíciós limitek a cégek esetében, hát szerintem igen, legyenek meg ezek a pozíciók, de könnyítsük meg a, a nem pénzügyi jellegű vállalatoknak a helyzetét. Tehát ők had, tudjanak könnyebben ha tudják könnyebben használni ezeket a pozíciókat, hiszen ez a normál üzletmenet része, hogy a kockázatokat csökkentik ilyen termékeknek a felhasználásával. A lényeg az az, hogy olyan szöveget kell kidolgoznunk, amely nem teszi lehetővé azt, hogy túl sok kockázatot halmozzon fel egy cég ilyen típusú tranzakciókban. És megint mondom, hogy a nem pénzügyi jellegű vállalatok esetére is igaz ez, illetve pénzügyi partnereik oldalára is igaz ez. Én Kramer úrral nagyon szívesen együttműködöm a szöveg alakításában, és azt is szeretném, hogy megállapodjunk, legyen a véleménye kapcsolatban kompromisszumos megállapodás. Köszönöm. Köszönöm, Royal kolléga. Möchte mich beim Berichterstatter bedanken. Szeretnék köszönetet mondani az előterjesztett jelentésért, helyesnek tartom tartalmilag elvisíkon. A legfontosabb érvek azok, hogy nem az egész irányelvre koncentrálunk itt, hanem azokra a részekre, amelyek fontosak számunkra, és itt mindenek előtt az energiára gondolunk. Azt gondolom, hogy világos, hogy az energiakereskedelem nem rendszerszerű, szerű, nem fontos, hiszen ez egy apró részét adja az ilyen jellegű ügyleteknek, és azt is el kell, hogy mondjuk, hogy az energia mögött mindig, hogyha kereskedünk vele, van egy konkrét termék, az áram. Másrészt pedig az energiakereskedelem nem egy spekulatív rendezvény, hanem kockázatcsökkentésre szolgál egy nehezen kiszámítható piacon, inkább egy biztosítás jellegűnek gondoljuk ezt, Éppen ezért úgy gondolom, hogy a kiegészítő tevékenység kivétel a MIFID 2-ben fontos defini- vagy pontos definíciót igényel. Ezt nézzük meg még egyszer, mert végig kell gondolni kis és közepes áramellátók Németországon az úgynevezett statverkékre nézve komoly hatások jelentkeznek. A kisebb közművállalatokról, városi közművállalatokról van szó, és biztosítani a kellő tőke ellátást a cégek számára, és egyébként a származékoknál is hangsúlyoztuk a különleges helyzetőt, Kalmi kollégát itt támogatni tudom, éppen ezért terveztük, hogy megnyitjuk a szöveget. Százszónak is egy a vége, amit Kramer úr javasolt, azt támogatni tudom ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm. Bütikofer úr következik. Jaj, bocsánat, elnézést. Egy apró kérdésem lenne még. A CO2 tanúsítványok minősítéséről vagy osztályozásáról szeretném megtudni, hogy ezt hogy indokolják, mert nem igazán értem. Nehézségeim vannak. Köszönöm szépen, és akkor most Bütikofer úr. Danke, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Kramer úrnak én is köszönetet mondok az elvégzett munkáért. Úgy gondolom, hogy az alapvető megközelítés tekintve valamennyien széles körülön egyetértünk abban, hogy miről is van itt valójában szó, hogy a reál gazdaságot védjük a negatív hatásoktól, hogyha túlságosan erős spekuláció alakul ki tehát ezt kell védenünk. A túlzó spekulációról beszélek, ezt szándékosan teszem, hiszen filozófiai vitát is elkezdhetnénk, hogy a hedging például spekulációt jelent a fedezeti ügyletek, ezt jelentik-e, de hogyha a hedginget tényleg spekulációként akarjuk minősíteni, akkor ez a reál gazdaság szempontjából mégiscsak hasznos spekuláció, és, még még, és nem túlzott spekuláció. Tehát ezt a különbségtételt kell szem előtt tartani, és filozófiai mélységekben nem menjünk abba a kérdésekbe, hogy a pénzpiacok itt szerepet játszanak, vagy nem. De kell nekik játszaniuk, csak ne legyen destruktív ez a szerep. Erről van itt szó. És ezért szeretnénk kizárni a túlzott spekulációt. Nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ami az elhatárolást illeti a konkrét esetekben, ugyan azt akarjuk-e, Kramer úr, amit az imént mondott például, hogy vállalatokat ki kéne zárni, akkor, hogyha a fő tevékenységük ezeknek a vállalatoknak, mire gondolok itt, ha jól értem, negy, a gazdálkodások 49%-ánál kevesebbet foglalkoznak spekulációval, de ez egy hátsó kiskapu is lehetne, meg kell, hogy mondjam, ha egy ilyen nagyon általános leírást alkalmazunk, mert akkor spekulatív elemek egy észszerű hedginggel tudunk összekeverni. És az ilyen kiskapukat fel kell tárnunk, és meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk becsukni ezeket fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a Dodd-Frank jogalkotás keretében az Egyesült Államokban kísérletet tettek, egész jól sikerült kísérletet tettek arra, hogy definiálják, mi az excessív, a túlzott spekuláció, ezt megpróbálták beleírni ebbe a törvénybe, és az elhatárolás szempontjából egész jó szerintem, hogyha a reál gazdaságot és a spekulációt akarjuk szétválasztani hiszen egy precízebb definíció ebben nekünk segít. Egy sor egyéb pontot is felvetettem még egyébként, de nem akarok itt a részletekbe menni, mert úgy gondolom hasznos lenne, ha erről mi beszélni tudnánk, és pontról pontra pragmatikusan végigvehetnénk, és megnéznünk, hogy hol vannak a megfelelő javaslatok, amelyek segítenek nekünk, illetőleg hol nem segítenek a javaslatok. A pozíció limitek esetében még egyszer mondom, osztom a véleményt. Egyébként ez abból adódik, amit már eddig is elmondtam, tehát az ön érvével egyetértek, hogy a pozíció limiteket, limiteket nem szabad eh, felhasználni arra, hogy a tisztességes hedginget eh, akadályozzuk a nyersanyagpiacokon. Tehát ilyen jellegű kivételekre szükség van, tehát a megfelelő fedezetek kialakításáról beszélek. De ebben az esetben a hedging definícióját is kielégítően pontosan kell megalkotnunk, de erről már beszéltem az imént, hogy a megfelelő kiskapukat becsukjuk, amennyire csak lehet. Ilyen értelemben egy kicsit részletesebb együttműködést szeretnék még kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lányi kolléga. Köszönöm szépen. Megkezdődik tehát a vita erről. De azt gondolom, hogy ami igaz, az igaz. A bizott bizottság, az Európai Bizottság kivette a nyersanyagkereskedők különleges kivételét, és a saját tőke esetében az engedélyeket ugyanúgy kezelik, mint a pénzügyi cégeknél. Az OTC származékoknál a nemzetközi fizetések bankja igazolja azt, hogy nagyon abró rész a nyersanyag derivátuma. 7,8 billió dollárból csak 2,38 billió került nyersanyag területen felhasználásra. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a származékos ügyletek kis részét adják csak az ilyen nyersanyagderivátok. Azt gondolom nem csak nyersanyagoknál és mindenek előtt az agrárnyersanyagoknál van spekuláció, ezt korlátoznunk kell, de azt is látni kell, hogy nő a világ lakossága, és több élelmiszerre van szüksége, és ezért reálisan kell közelítenünk a kérdéshez. Ezért azt gondolom, hogy amit Kramer kolléga javasol, az lényegében rendben van, hogy le kellene mondanunk a plusz pozíciólimitekről. Szerintem ez összhangban van azzal, amit az emírben már elfogadtunk, ahol azt mondtuk, hogy elszámolási kötelezettség akkor jelentkezik, ha bizonyos küszöbértékeket egymás után többször 30 napon keresztül legalább túllépnek, mert egyébként egy bilaterális plusz saját tőke előírás kielégítő, és azt hiszem, hogy ez a kompromisszum végül is rendben van, ahogyan ebben meg tudtunk állapodni, és a vállalatok is együtt, együtt tudnak élni ezzel, úgy gondolom. Most részleteiben még nem néztem meg, hogy Krámer úr mit javasol, de a helyes irányba haladunk szerintem. De azért azt is gondolom, hogy javaslatokat kéne megfogalmazni a rendelettel kapcsolatban is, ez eddig még nem történt meg, eddig csak az irányelvre vonatkozó javaslatok születtek meg. Tehát széleskörű támogatás, de nem végleges az értékelés, amit adtam. Köszönöm szépen, nincsen több eh, hozzászóló a listámon. Ha senki nem kér még szót, akkor a bizottság képviselőjének adom most meg a lehetőséget, parancsoljon. Yes. So, uh, good, uh, good afternoon. I'm from DG Markt. Jó napot kívánok! a MIFID és MIFIR javaslatokkal foglalkozunk, a piaci főigazgatóságtól jöttem. Azt mondhatom, hogy a bizottság az ugyanúgy gondolkodik, ahogy a parlament, tehát megpróbáljuk a helyes egyensúlyt megtalálni. Egyrészt a között, hogy minden pénzügyi szereplőt lefedjünk, másrészt pedig hagyjunk lehetőséget a reálgazdaság esetében a kivételekre, és arra, hogy tényleg a kereskedelemmel foglalkozó cégek fel tudják használni a pénzügyi piacokat a fedezet megteremtésére. Ez volt a fő célja annak, hogy a kivételeket megfogalmaztuk. Legalábbis a szövegtervezetben szerepelnek ezek a kivételek. Néhány megjegyzést hadd mondjak akkor a felvetésekkel kapcsolatban. A pozíciós limitek az első. Igen, az volt a az elgondolásunk, hogy nem kívánjuk megnehezíteni az ilyen vállalatoknak a helyzetét, tehát hogy ne legyen nehezebb a fedezeteket megteremteni, a hedginget hagyjuk szabadon, tartsuk ezt tiszteletben, ezért javasoltuk a pozíciós limiteket, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen, amire reagálnom kell, mert egyébként Mondom még egyszer, hogy a parlament és a bizottság egyetért nagyon sok pontban. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, mondja az elnök asszony, és akkor visszaadom Kramer úrnak, az előadónak a szót a lezárásra. Jaj, csak egy kérdés a széndiokszid kibocsátásra kapcsolatban. Itt volt valami, és ön nem válaszolt, hangzik a bizottság képviselője felé a kérdés. Talán majd én válaszolok. Én is a bizottságot képviselem, de az éghajlatváltozással foglalkozó főigazgatóságot. Azt szeretném csak kiemelni, hogy a pénzügyi eszközkénti besorolást azt csak a piaci felügyelet szempontjából javasoltuk. Ezt szükségesnek találtuk ahhoz, hogy a piaci felügyelet szigorúságát hozzáigazítsuk az on-the-spot kereskedés illetve a származékos piacokon zajló kereskedéshez. Tehát, hogy ezt a két csoportot, ez, erre a két csoportra a jelenlegi MIFID irányelben ugyanazok a, szab, a szabályok vonatkozzanak. Tehát az volt a lényeg, hogy ezeket a fajta, a piacnak ezt a fajta részét is felügyelni lehessen. Alapos elemzésből derült ki, hogy erre szükség van, és széles körű támogatást élvezett ez a javaslat az érintettek részéről és úgy gondoltuk, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás, hogyha ezt a fajta besorolást alkalmazzuk, de hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy ez csak és kizárólag a piaci felügyelet szempontjából érvényes. Grazie. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor most Krámer úr. Den Eindruck, dass wir... Rendben, köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy egy irányba haladunk vég, végül is felírtam egy néhány megjegyzést, megértettem őket, és szerintem van idő ezt kihasználhatjuk, hogy helyre tegyük ezeket a dolgokat, mi szerint olyan módosítókat tudunk alkotni, amelyek széleskörű támogatást élveznek majd a szakbizottságban, de meg kéne fontolni, hogy politikusként, és hát ugye a szabályozó testületet sem szabad túlbecsülni, amelyiknek ezt vére kell hajtania. Tudom, hogy olyan időben élünk, amikor a spekulációnak nagyon negatív a konnotációja, mint szónok. De mindenki spekulál, az az igazság, mi is spekulálunk. Itt arról van szó, hogy egy jövőképet alkotunk, és ennek megfelelően lépünk fel. Az túlzott, az excesszív spekuláció pedig az én szakmai tapasztalat alapján 40 évig dolgoztam bankban, banki területen, hát nehéz ezt definiálni ám Szerintem vigyázni kell arra, hogy magáncégek, amelyek a saját kockázatukra tevékenykednek, nem bankokról beszélek, hát nem gyerekek ezek, és ne vezetgessük őket kézüknél, kezüknél fogva. Igenis minden egyes szabályozásnál ügyelnünk kell arra, hogy a ráfordítás és a haszon valamilyen arányban álljon. Tehát vannak kockázatok, és ezeket kezelni kell, de egyfajta bürokratikus egyensúlyt itt ki kell alakítani a kockázatkezelés során. És egy kicsit mindig aggaszt, hogyha az úgynevezett reál gazdaságban elkezdenek bankszerű eszközöket alkalmazni. Bütikofer úrnak még azt is válaszolni szeretném, hogy persze egy kivételekről beszélünk. Ez az, amit a bizottság egyébként az imént elmondott, tehát ők támogatják, és ők is ezt javasolják egy magyarázatról van szó, egy tisztázásról van szó, tehát a kiegészítő tevékenység, mint kivétel. Tehát ha cégek mást folytatnak, akkor kivételt alkotnak. Van egy apró módosító ebben, lehet, hogy erre reagált az ön megállapítása, hogyha vállalatok úgynevezett pooling társaságokat hoznak létre annak érdekében, hogy ilyen biztosító ügyleteket hajtsanak végre ö, ilyen leányvállalatok keretei között. Ez német probléma, nagyon német probléma, mert elég sok kis ilyen energiaellátó cégünk van, amelyek nagyon kicsik, hogy egyedül tudják ezeket csinálni ezeket a dolgokat, ezért egy poolingot, összevonást alkalmaznak, ezekre a MIFID-et nem kéne alkalmazni, de belátom, itt van visszaélési lehetőség is, mert akár egy banknak is eszébe juthat, hogy egy ilyen lányvalatot hozzon létre, és a MIFID-et szépen megkerüli ezzel. De mindeddig meggyőződésem sikerült itt világos definíciót meghatározni, és ez a kockázat végül is nem áll már fenn, de beszélhetünk erről, szerintem tárgyalnunk kell. Egyéb iránt pedig azt gondolom, hogy a következő napokban beszélnünk kell erről. Összeülünk, és az itt elhangzott javaslatokkal foglalkozni fogok, ami pedig a széndiokszid tanúsítványokat illeti nem igazán tetszik ez a politikai irányultság vita nekünk a CO2 tanúsítványoknál. Nem értettem soha, hogy egy ilyen politikailag kreált piacon, nem igazi piac, ezt, ezt látnunk kell, lehetővé tesszük, hogy spekulatív szereplők is jelentkezzenek, sőt, majd, hogy nem kívánjuk, 100 euróért az ember bejelentkezik, én magam is megtehetem, hogyha úgy gondolom, hogy az emissziók az emissziós tanúsítványok ára növekedni fog, akkor beszállhatok, ezért nem értem, hogy itt miért kedveljük annyira a spekulánsokat, hogy vegyenek részt a piacon. Lehet, hogy hatékonyabb az emissziós piac, ha ott hagyjuk, ahol, eh, ahol a legjobban működik, tehát eh, azok kereskedjenek, akik van, akiknek van emissziójuk is. Talán ezt is meg lehetne vitatni, de máshol, mert ez nem ide tartozik. Egyébként örülök a konstruktív együttműködésnek a szavazásig itt a szakbizottságban. Köszönöm. Grazie, abbiamo terminato. Köszönöm szépen. Akkor a napi rendünk 3 és 4-es pontjáról lezártuk a vitát, és Madame la Présidente, euh, permettez-moi quand même quelques... Elnézést kérek, elnök asszony, azért tennék néhány gyors megjegyzést itt. Először is elnézést kérek Kramer úrtól és a többi kollégától, mert később érkeztem, és éppen ezért nem igazán hallottam az említett érveket, ugyanakkor meg megdöbbentett az, amit a bizottság képviselője mondott, aki, aki arról beszélt, amiről a kollégák is, akik közül hallottam néhányat, hogy bizonyos feltételeket, illetve kivételeket kell alkalmazni a nem pénzügyi vállalkozások tekintetében. Én voltam a MIFID-nek a, az Econ szakbizottságban az árnyék előadója, és a Gazdasági és Monetáris Bizottságban a vita egy teljesen más irányba megy. Mi úgy véljük, hogy a lehető legkevesebb kivételt kell alkalmazni. Ezt a jogszabályt Eh, azért hozta az Európai Bizottság, azért javasolta, hogy fény kerüljön, fény derüljön azokra a jelenségekre és tevékenységekre, amelyek egyelőre nem eh, vannak kitéve eh, az ilyen ellenőrzésnek Pittsburghban is arról volt szó a G20-ak csúcs találkozóján, hogy minden olyan ágazatot, ahol nincsenek szabályok, megfelelő pénzügyi szabályozás alá kell vonni. Természetesen mindig mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi vállalkozások közül azok, amelyek csak kiegészítő jellegű pénzügyi spekulációt vagy tranzakciókat folytatnak, azok nem hordoznak hordoznak rendszerkockázatot. Ezzel nem értek egyet, mert az ellenérdekű felek, illetve a partnerfelek ezekben a tranzakciókban is a befektetési bankok spekulatív pénzalapjai. Tehát itt most egy választáshoz érkeztünk, választási ponthoz, ahol is nem szabad beleesni abba a csapdába, amit több száz lobbista ás számunkra, és megpróbálják eh, ezekkel az érvekkel, eh, ezekkel az első látásra érvényesnek tűnő érvekkel kisiklatni a munkánkat. Eh, ezek itt pedig mégis erősen spekulatív piacokról beszélünk, ahol több átláthatóságra, több szabályra van szükség, és főleg a lehető leginkább ki kell eh, térni a szabályozásnak az OTC eh, piacokra és eh, cégekre. Tehát én ezen az optikán keresztül figyelem a munkánkat, és arra kérném a kollégákat, hogy kétszer fontolják meg, mielőtt ilyen mentességet nyújtanak. a ah, aprire ancora il dibattito che era già finito. Hát nem akarom még egyszer megnyitni most azt a vitát, amit már lezártunk, de hát parancsoljon Kramer úr. Ich, äh, ähm, dauert wirklich nur eine Minute. Tényleg egy perc. Sajnos kicsit késett a vitáról, mert számos érv, amit ön említett, már választ kapott azt megelőzően, és egyértelműen ellent mondok annak, amit ön mondott, az over-the-counter származékokról beszélünk. Ezek bilaterális, kétoldalú szerződések. Itt nincs tőzs, de benne ezek kétoldalú szerződések, és a statisztikák egyértelműen rámutatják, rámutatnak arra, hogy túlnyomó részt ezeket az ügyleteket nem spekulatív célral kötik meg, hanem tényleges fizikai szállítással jár ez együtt, és a politika célja nem lehet, hiszen az, hogy üzleti modelleket tegyünk tönkre elektromos vállalatoknál, vagy nyersanyagszállítóknál, most az OTC-ről, OTC-ről át kell menniük a tőzsdére, de ez úgysem működik, olyan sokszínű szerződések, ezek az árak, a szállítási határidők vonatkozásában. Éppen ezért ez over-the-counter ügylet, ezért van ez így, és nagyon fontos a különbségtétel ezen a ponton. És szeretném elmondani, hogy az Econban a vita rossz irányba halad, tudni illik, járulékos károkat okozunk a szabályozás szempontjából, mert nem kockázatokat csökkentünk, hanem a reálgazdaság sorsát nehezítjük meg, ezért szeretnék óvni ettől, ne tegyük meg ezeket a lépéseket. Szerintem nézzék meg a gyakorlatban, hogy működik ez. Úgy gondolom, hogy tudom, miről beszélek. Olyan dolgokat írunk bele a törvénybe, amely nem reális, hogyha ezt akarjuk. Nem értek egyet önnel. Volt a válasz. Köszönöm szépen, remélem, hogy ez a kis tisztázás még hasznos volt de hát egyébként lesz majd időnk a vitára, azért, mert a módosítók benyújtásának a határidejét azt május harmadikában állapítottuk meg. Tehát ez azt jelenti, hogy utána még lesz időnk eszmét cserélni. Megköszönöm, és akkor most rá is térnék a napirendünk következő pontjára, és megnyitom a közös vitát az 5-ös, a 6-os és a 7-es napirendi pontokról. Úgy gondoltuk, hogy ezt a három pontot egyben is tárgyalhatjuk, és mind a három napirendi pontunknak az előadója Patricia Toja asszony. Tehát ez a közös vita az európai alapra tér ki, a kohéziós alapra, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra. És most meg is adom Tojászonynak a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony hogyha a kollégák egyetértenek, az elnökség egyetért, akkor persze kitérek minden egyes külön témára, de azért mégis egyben kezelném ezt az egészet. Akkor is, hogyha külön véleményeket nyújtottunk be, minden egyes rendeletre külön-külön, és a módosítók is megvannak, megszülettek már külön-külön, de azért hadd szóljak akkor néhány szót a keretekről, Ugye most itt egy nagy meccsről van szó, tehát a strukturális alapokról. Ugye jönnek az, az, jön az új pénzügyi terv, a több éves pénzügyi keret, az MFF, ennek a meghatározása, ahol az európai költségvetést ugye megállapítjuk majd 2014-től 2020-ig és ezeknek a keret, ezeken a kereteken belül szerepel majd a kohéziós politika, az egyik fő pillére tulajdonképpen ennek az egésznek, és a beavatkozások szempontjából is ez a legfőbb pillér. A bizottság szempontjából 366 milliárd euróról van szó, a kohéziós alap az európai költségvetés ugye 36-37%-át képviseli. Tehát láthatjuk, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb területe az európai politikának. Nos, mondjuk, ha nem csak számszerűsíteni szeretnénk ezt a dolgot, hanem ugye a célokra is kitérünk, akkor általános az általános célkitűzésekről beszélnék, és utána pedig rátérnék arra, amivel a mi szakbizottságunk foglalkozik. A beavatkozások ilyen fontos szerepe a mi szakbizottságunkat is érinti. A kohéziós politika ugye abban a szellemben született, hogy teremtsük meg az egyes régiók területek között az egyenlőséget, és hogy az erőforrásokat osszuk el újra, és ezt a szellemet megtartjuk, de nagyon fontos, hogy ennek a beavatkozásnak a következetessége megmaradjon. Tehát a növekedést támogassa egyfelől, másfelől pedig az új munkahelyek teremtését. Ez tehát az általános célkitűzés, a kohéziós politika pedig a növekedés motorja. Szerintem ezt ezzel mindenki egyetért, és mindenki tudja azt is, hogy egész Európában a növekedési célkitűzés, illetve a munkahelyek megteremtése az általános célkitűzés, és ezen belül alkotják meg az egyes politikákat, részpolitikákat. Tehát nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára is, hogy alaposan megvizsgáljuk a helyzetet, minden egyes módosításra vonatkozó javaslatot annak érdekében, hogy fel tudjuk használni a kohéziós politikát azoknak az általános célkitűzéseknek az elérésére, amelyekről beszéltem. Nos tehát, ennek a politikának a keretein belül a bizottság több rendeletet elfogadott, ugye van egy általános rendelet, és aztán megvannak a konkrét ágazati rendeletek, amelyek az egyes alapokra vonatkoznak, amelyek gyakorlatilag a kohéziós politika végrehajtását jelentik. Az általános rendelettel kapcsolatban mindjárt felmerül egy probléma, ugyanis ezt az általános rendeletet úgy fogalmazták meg, azzal az alapgondolattal, hogy ez legyen érvényes minden egyes alapra. És akkor én itt röviden emlékeztetek is ugye mindenkire, hogy a, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról van szó, a kohéziós alapról, a szociális alapról, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapról, a kapról, a ö, halászati és tengeri alapról, és aztán a területi kohézióról, és egy területi kohéziós és együttműködési alapról, tehát ezeknek az alapoknak ugye megvan a saját rendeletük, és ezeket a rendeleket mindig a hagyományos jogalkotási eljárás keretében, az együttdöntés keretében fogadjuk el. De, ahogy mondtam, ebben az általános rendeletben már megpróbálnak közös szabályokat lefektetni, amelyek az összes alapra vonatkoznak, és itt rögtön intézményi eljárás jogi gondok merülnek fel. Miért? Azért, mert még nem világos, hogy egy olyan rendeletről van szó, Eh, amelyet eh, delegált aktusokkal fognak majd működtetni, vagy a helyet, amilyet a parlament is hangoztat, a parlament elnöksége is kéri, a regiszakbizottság is ezt kéri, és több eh, helyről szólnak ilyen hangok, hogy ugye ez így legyen, vagy pedig a másik megoldás, hogy megvan ez a közös stratégiai keret, a közös rendelkezések, és ezek nem vonják be a parlamentet, tehát gyakorlatilag elkerülik az együttdöntési eljárást, Persze a a regi szakbizottság, illetve az elnökök értekezlete eh, feladata, hogy eh, döntsön erről, de hát én úgy gondolom, hogy azért eh, amikor a témát megvizsgáljuk, akkor nekünk is azért mindig hivatkozni kellene erre az aspektusra, mert ez egy nagyon fontos aspektus. Az általános rendelet, a közös stratégiai keret nem igazán ad támogat, útmutatást arra, hogy aztán mi történik a gyakorlatban. És ami például azt illeti, hogy ennek a szakbizottságnak mi a, a hatásköre, vagy mi tartozik a hatáskörébe, és mi nem, akkor megint gondok merülnek fel, mert a az általános keretekben ugye megvannak a célkitűzések, és így tovább, na de hát mi is szeretnénk a véleményünket képviseltetni, mi is szeretnénk részt venni ebben a munkában, úgy, hogy az összes jogszabályalkotási hatáskörünket kihasználjuk. Tehát mm, szerintem minket is érint ez a téma. Mondtam már ugye, hogy az általános rendelet az nagyon fontos, ezt vizsgáltuk, pontosan azért, mert a Ugye az a bizottság véleményét azt értjük, tehát egyrészt volt egyfajta olyan törekvés, hogy legyen, legyenek változások, másrészt pedig, hogy legyenek közös keretek, olyan szabályok, amelyek valamennyi alapra vonatkoznak, így nem nem lesz akkor a széttöredezettség, hogy az alapok esetében különböző eljárásokat alkalmaznak, és így tovább. Tehát így a szinergiákat jól ki lehet használni, és a lehető legtöbb eredményt lehet elérni ezeknek az alapoknak a felhasználásával. Tehát a bizottságnak ezt a szándékát értjük. Az új programozás ugye minden egyes alapra vonatkozik. A cél az az, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat, az alapok felhasználását, másrészt pedig, hogy a célkitűzéseket koncentrálják. A bizottságnak ezt a véleményt nem, fogla, nem fogadta el mindenki. A célkitűzések központosítása érvel a bizottság, az lehetővé teszi, hogy megfelelő erőforrásokat tudjunk felhasználni a célok elérésében, és így jobb eredményeket érjünk el. A harmadik megjegyzés az pedig az, hogy a feltételeket többször, többször alkalmazzák, vagy több esetben fordulnak különleges feltételekhez, de minden egyes alap esetében ugye megvannak az intézmény, a normatív keretek, megpróbálják harmonizálni a szabályokat, az ellenőrzést, a végrehajtást és így tovább. Tehát úgy érvelnek, hogy hogy is mondjam, hasonlóbb, homogénebbek lesznek az egyes beavatkozások. Egy másik újdonság, amelyet bevezetnek, a partnerségre vonatkozik, tehát a partnerségi szerződésekre ezeket kívánják felhasználni az európai és a tagállami szint, illetve a regionális szint együttműködésében. És az egyenlőségre sokkal több figyelmet fordítanak, illetve az egyes szinteken a, az irányításra nagyobb figyelmet fordítanak. Ez ugye nagyon pozitív, de a stratégiai keretekben is gondolkodni kell. Tehát mondjuk, ha ezt nem együtt, együtt döntésben fogadják el, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez elkerül minket, mi nem tudunk erről döntést hozni. Aztán még egyszer, vagyis hát még mindig az általános rendeletről beszélve, azt is mondom, hogy megpróbálják, ugye mondtam már, hogy a célokat összevonják, 11-et fogalmaznak itt meg az általános rendeletben, és akkor az egyes alapokban vonatkozó konkrét rendeletekben szűkítik ezeket a célkitűzéseket de hát a lényeg az az, mondom még egyszer, hogy 11 célkitűzést fogalmaznak meg. Én azt mondom, hogy az a 9-es cikkben szerepel ez, hivatkoznék az általános rendelet 9. cikkére, de ebből 6-7 ilyen célkitűzés, a kutatás, a technológiai fejlesztés, az innováció, a technológiákhoz való hozzáférés, a versenyképesség a KKV-k esetében, aztán az alacsony szénkibocsátású gazdaság meghatározása, és így tovább, mind-mind a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, az Európa 2020-as terv végrehajtásához. Tehát mondom még egyszer, hogy a 6-7 célkitűzés az a mi hatáskörünkbe tartozik, ami az általános rendeletbe szerepel. Említettem a külön megszabott feltételeket már az előbb, ez minket is megint nagyon érdekel, nincs konszenzus, hát ez nyilvánvaló. A bizottság oldalán egyrészt vannak ex ante feltételek, tehát előzetes feltételek, amelyeknek teljesülnie kell, mielőtt egy projektet elfogadnak, illetve az finanszírozást kap, és vannak utólagos ex post feltételek, és ez az egyes derogációk a, mondjuk a pénzügyi támogatással kapcsolatban, amit meghatároztak, és így tovább. Tehát lenne egy ilyen rész is, ami az utólagos feltételeket tartalmazza, és csak akkor teljesül a teljes kifizetés, hogyha az összes feltétel, utólagos feltétel is teljesült. Nagyon sokan kritizálták ezt a megközelítést, és azt hiszem, hogy mi is olyan véleményen leszünk, hogy ezek az utólagos feltételek, illetve ezeknek az ilyen szigorú alkalmazása nem annyira hasznos, vagy nem annyira segít. Na, az, hogy ezt most így elmondtam általánosságban, az, erről az általános rendeletről, Szeretnék rátérni a részletekre is. Il nostro livello di attenzione, che cosa ci interessa di... Tehát nézzük, hogy mi is érdekel bennünket ezekben a rendeletekben. Először is az általános rendeletben ugye minket nagyon foglalkoztat a 11 célkitűzés, amelyeket meghatároztak. Hát ezt azért meg lehet változtatni, be lehet még tenni újakat, és így tovább, de ugye minket ez nagyon foglalkoztat. Aztán minket az is érdekel, hogy van egy olyan pont, amely ugye még megoldatlan. Az, hogy mi lesz a kapcsolat a kohéziós politika, ugye már, ami az általános rendeletből látszik, ugye ez minden alapra vonatkozna, tehát hogy mi a kapcsolat e között, illetve olyan beavatkozások között, amelyekhez mi szakbizottságként közelebb vagyunk. Mert ezek a beavatkozások is a fő célkitűzéseknek a teljesítését szolgálják. Hiszen, hogyha kutatásról, innovációról van szó, hát akkor rögtön feltesszük a kérdést, hogy ezeknek a beavatkozásoknak a finanszírozása illetve azon beavatkozások finanszírozása között, amelyeket más programok támogatnak, mi a kapcsolat. Én most itt a Horizont 2020-ra, a Kozméra, tehát a KKV-k versenyképességét támogató programra, illetve az Európát összekötő eszközre is gondolok, Európa összekapcsolása eszközre is gondolok. Tehát, hogy mi a kapcsolat a kohéziós politika, illetve ezen programok között. Én terjesztek majd be módosításokat erre vonatkozóan, de nagyon érdekel engem a szakbizottság véleménye, illetve a bizottság véleménye, hogy több biztos már elmondta, meghallgatásokon, hogy készítenek arra vonatkozóan dokumentumokat, hogy milyen szinergiákat kell elérni, megvalósítani. Ez azért fontos, mert a mi véleményünk szerint a strukturális alapok ugye a növekedést és a munkahelyteremtést támogatják, hogyha ezeket összekombináljuk olyan alapokkal, amelyek az innovációt, és ugye hát itt is a az új munkahelyteremtésről van szó a, a KKV-k esetében, vagy az innováció támogatásáról, hát akkor ezek is ugyanabba az irányba mennek. A probléma az az, hogy hogyan születik meg a szinergia ezek között. Tehát itt egyfajta versengés van, nem pedig szinergia, nem, nem átlátható a helyzet, és így nem járunk el hatékonyan a horizont, a kozme, illetve a strukturális alapok között. Végül pedig marad még valami, amit már mondtam talán ezzel kapcsolatban nem kellene külön módosítót benyújtani, de állást kellene foglalnunk. Ez pedig az a kérdés, hogy hogy nem, ne delegált aktusokat alkalmazzanak, hanem a hagyományos eljárás, tehát együtt döntési eljárás keretében járjunk el. Azért mert ugye itt nem arról van szó, hogy csak általános célkitűzésekről beszélünk, ugye kulcsfontosságú lépésekről beszélnek, amelyek aztán konkrét beavatkozásokká válnak, a partnerségről, és nagyon is a mi felelősségünk körébe tartozó eljárásokról beszél ez a szöveg, tehát nem fogadhatjuk el azt, hogy elkerülik az együttdöntési eljárás, és a delegált aktusokat alkalmazzák. Aztán most már gyorsabban megyek. A második rendelet a kohéz, az Európai Regionális és Fejlesztési Alapra vonatkozik. Ez a rendelet ugye nagyon sokat átvesz eleve az általános rendeletből, tehát amit elmondtam, ezt részletezi, és ugye hát természetesen a régiókkal foglalkozik, és a régiók kapcsán sokkal részletesebb sokkal inkább részletekbe bocsátkozik. Ahogy mondtam, ugye eredetileg 11 általános célkitűzés van, az általános rendelet van, és akkor itt 5 célkitűzés, az éghajlatváltozás, a kkv támogatása, közös gazdasági érdekű szolgáltatások, távközlés, energia, közlekedés, egészségügy és a fenntartható városi fejlődés, valamint az innováció támogatása, ezek a célkitűzések. És én azt kérem a kollégáktól, hogy figyeljenek erre ide, mert bizonyos szempontból ez most itt a beavatkozást sokkal célzottabbá teszi. A mi figyelmünket megérdemli ez a téma. Viszont van egyfajta ellenállás, a Regiszakbizottságban Bizottságban is megtapasztalható ez, meg a nemzeti hatóságok, és a region, mindenek felett a regionális hatóságok felől. Ők úgy gondolják, hogy ez egyfajta koncentráció, amely kizár bizonyos beavatkozásokat a távközlés, illetve más területeken. Tehát az azt jelenti, hogy a régiók szempontjából, attól függően ugye, hogy milyen régiókról van szó, mondjuk a, a kevésbé, tehát a hátrányosabb helyzetű régiók esetében, Nem, a fejlettebb régiók esetében azt mondják, hogy a 80%-át a megújuló energiákra kell fordítani, en, ö, kutatás és innováció, illetve még egy harmadik célkitűzést is megfogalmaz. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a támogatásnak a hány százalékát, hogy 80 százalék, vagy 20, vagy mit tudom én, a kevésbé fejlődött régiók esetében a 80-50 százalékra csökken, de mindegy, a lényeg az az, hogy százalékosan meghatározzák, hogy a támogatásoknak mekkora részét pontosan milyen célokra lehet felhasználni. Tehát ez viszont azt jelenti, hogy a koncentrációt úgy valósítják meg, hogy nincs, nem veszik figyelembe a régiók sokszínűségét, nem veszik figyelembe a gyakorlati helyzetet, a helyi körülményeket, illetve a régiók autonomitását sem, autonomiáját sem. Hát a régióknak kellene mégiscsak meghatározni, hogy az ő területükön nekik mire van szükségük, milyen prioritásokat fogalmaznak meg. Tehát azért a helyi valósággal tisztában kellene lenni, az a helyi autonómiát biztosítani kellene, mert ez így most hátrány, nagyobb rugalmasságot kellene kérnünk, könnyíteni kellene a régiók helyzetét. Arra is szükség van, hogy más aspektusokat is elmé, elmélyítsünk itt, tehát mondtam azt, hogy a régiók számára nagyobb rugalmasságra van szükség, hogy a saját integrált politikáikat megerősítsék, hogy a kiválóságot támogassák az egyes ágazatokban, anélkül, hogy ilyen kötelező százalékokat rájuk erőltetnénk. Aztán a KKV-k esetében Ugye itt csak kizárólag a KKV-kről beszél ez a szöveg. Az rendben van, hogy a kis és középvállalkozások prioritást jelentenek, de én inkább azt mondanám, hogy hát főként a KKV-k. Na de hát a, gondoljunk a klaszterekre, ahol mondjuk részt vesznek KKV-k, de lehet, hogy ezekben a klaszterekben nagyobb cégek is részt vesznek, nagy vállalatok, és akkor őket nem lehet ebből kizárni. Tehát én majd ebben a témában is fogalmazok meg módosítót, hogyha lesz időnk, akkor részletesen beszélek is erről. És aztán a mi feladatunk az az, hogy ezeken a célkitűzéseken gondolkodjunk el, és úgy és azt próbáljuk elérni, hogy sokkal integráltabb beavatkozások legyenek. Tehát ez mind a mi szakbizottságunkra tartozik, és hogy támogassuk azért a, a régiókat is. Aztán még valami, amit a rendelettel kapcsolatban mondani akartam, ugye a kiválóság bevezetése. Nagyon sok projekt amely a régiókban mondjuk már lezajlott, a, és értékelték optimálisnak, kiválónak minősült, támogatták, de aztán később erőforrás hiány miatt ezeket a projekteket be kellett fejezni, nem folytatódhattak, ugyan struktúrális támogatást kaptak eredetileg, hát hogy ezeket a kiváló projekteket, amelyek mondjuk kutatási, innovációs projektek, amelyeket a bizottság is kiválónak értéket, hadd lehessen akkor itt támogatni a kohéziós politika keretein belül. Tehát ha egyszer megkapták ezt a kiváló projekt címkét vagy minősítést, akkor hadd kapjanak itt támogatást, és hadd működhessenek tovább. És akkor még valami, ami itt fontos, ugye a közbeszerzésre vonatkozóan az innováció és egyéb témák, tehát ezeket is ebbe a rendeletbe be kell venni. És végül pedig a, a harmadik rendelet, amivel ugye foglalkozunk, az a kohéziós alapra vonatkozó rendelet. itt ugye mi kevésbé vagyunk aktívak, a mi szakbizottságunk kevésbé aktívabb, mint a másik két rendelet esetében. Amit fontos kiemelni, az a következő. A kohéziós alapokban megjelenik a befektetések problémája, az energiahatékonyság kérdése, tehát a középületek esetében. Szerintem, hogyha mondjuk a vita is ebbe az irányba visz, be kellene venni a középületek mellett a magán lakóépületeket is, tehát hogy a, ezek az épületek is ide tartozzanak, és az energiahatékonysági célkitűzések, az, az Európa 2020 célkitűzések és ide vonatkozzanak, ugye a 20%-os energiahatékonyság és így tovább. Ez a szakbizottság is ugye pont foglalkozott ezzel a témával. Tehát azért, hogy lehetővé tegyük a beruházást ezeknek az épületeknek az átalakításába, az energiahatékonysági célkitűzés megvalósítására. Tehát a kohéziós politikának a beavatkozásai között lehetővé kell tenni azt, hogy az ilyenfajta beruházásokat is finanszírozzuk és támogassuk. Tehát akkor ugye beszéltem az általános rendeletről, plusz a három konkrétabb rendeletről, az általános rendeletben elmondtam azokat a témákat, amelyek minket érdekelnek, aztán a regionális fejlesztési alapról és a kohéziós alapról is beszéltem, itt kiemeltem az energiahatékonyságot. Tehát így csak dióhelyben összefoglaltam még egyszer, hogy mit is mondtam. Hát tudjuk, hogy hatalmas mennyiségű ez az anyag, rengeteg aspektus van. Talán egy kicsit siettem, kapkodtam, és nem voltam nagyon pontos a részletekben, de azt hiszem, hogy az első vita alkalmával ez elegendő lesz. Most ez az első alkalom, hogy a szakbizottság ezt a témát megvitatja és aztán később remélem, hogy majd a bizonyos aspektusokat el tudjuk mélyíteni, amelyeket most csak felületesen érintettem, hogy így fogalmazzak. Be is fejezem, elnök asszony, csak az intézményi és eljárás jogi kérdésekre emlékeztetek. Ugye a parlament most itt megmutatja az erejét, támogatnunk kell tehát ebben a parlamentet. És ez itt azt a kérdést is felveti, hogy a mi szakbizottságunknak mi a szerepe. Ugye ezek az alapok, a területi egyenlőség megteremtését is célozzák. Hát tulajdonképpen a pénzügyi tervben nagyon fontos szerepet játszanak. Ezek gyakorlatilag a, a Európa hangját képviselik, és ezek az eszközök teszik lehetővé a növekedés és a munkahely, növekedés erősítését és a munkahelyteremtést Európában. Köszönöm szépen, Tolja asszony. Most pedig Patricello kolléga következik. Kedves elnök asszony, kedves kollégák! Nagy érteklődéssel és nagy figyelemmel olvastam az Európai Bizottság javaslatát, és érdeklődéssel hallgattam Tojászony véleményét, elolvastam a e, tervezeteit. Gratulálok az összefogottsághoz, illetve ahhoz, hogy most milyen lényegre törően e, vezetett bennünket végig a témán. Mindannyian tudjuk, hogy a strukturális alapoknak a jelentősége mekkora az Európai Unió politikai célkitűzéseinek a megvalósításában különösképpen amikor ugye gazdasági válságot élünk. Hát elkerülhetetlen egy ilyen helyzetben az, hogy a szinergiákat kihasználjuk, és hogy a lehető legoptimálisabb, leghatékonyabb módon használjuk fel az erőforrásokat. Tehát egyszerűsítsük az eszközöket, és ezeket hatékonyan használjuk fel. És így persze nagyobb figyelmet fordítsunk az elért eredményekre és egyébként ezért is becsülöm olyan nagyra eh, Tolja asszony munkáját. Ugye felhívja a figyelmet arra, hogy a eh, pénzügyi alapokat a strukturális alapokat össz, és ezeknek a, a munkáját össze kell hangolni a Horizont, a COSBE, a CEF és egyéb eh, eszközökkel. Az előadó asszony ugye már felhívta erre a figyelmet, és elmondta azt is, hogy vannak projektek, amelyek a Horizont, a 2020, a COSME és más programok keretében, vannak olyan projektek, amik ezeknek a keretében működtek, de aztán később erőforrások hiányában nem működnek, tehát nagyon fontos, hogy a régiók kaphassanak támogatást ezeknek a projekteknek a folytatására mert ezek is a növekedést segítik elő. a kiválóság felé vezető út megvalósítása azt hiszem a regionális programok közötti szakadék áthidalásában segít, és a klaszterek létrehozásában is segít. Ezek a klaszterek aztán többszörözhetik minden egyes régió vagy terület kutatási, fejlesztési, innovációs képességét. Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy én nagyra tartom az előadó asszonynak azt az ötletét, hogy a kutatási innovációs központokat támogassuk Európában, a, nemzet, a nemzeti, illetve regionális kutatóközpontokat támogassuk, a spin-off fog létrejöttét segítsük, és ezáltal a kutatást erősítsük. Osztom azt is, hogy szükség van arra, hogy magasan képzett humán erőforrást teremtsünk, és a kutatók mobilitása az egyes kiválósági központok között ennek a humán erőforrás, humán tőkének a még további képzéséhez járulna hozzá. Valamennyi pénzügyi eszköznek tehát ezt kell támogatni, és segíteni kell a tudásalapú gazdaságban az új vállalatok létrejöttét. Én biztos vagyok abban, hogy a kollégák támogatásával együtt olyan véleményt tudunk kidolgozni, amely az előadó asszony által felvázolt útvonal mentén hozzájárul majd ahhoz, hogy a Regiszakbizottság munkája kiváló legyen. Köszönöm. Grazie, kolléga. Eh, Köszönöm szépen, Patricello kolléga. Az árnyék előadók listáját befejeztük ezzel, és jönnek a többiek, de megkérnék mindenkit, hogy lehetőség szerint röviden fogalmazzon, mert 4 óra 30-kor érkezik a biztos asszony úgyhogy összesen 17 percünk maradt arra, hogy mindenki szóljon, a bizottság is hozzászóljon, utána az előadó asszony is szóljon. Tehát három perc, Van Nisztelrooy úr. <clears throat> Thank you, thank you very much. Uh, yeah, I totally... Uh, Köszönöm. Teljesen egyetértek azzal, ami, amit az utolsó hozzászóló elmondott. A tojasszony uh, hangsúlyos pontjaival kapcsolatban. Először is eh, a jogi eh, eh, álláspontot kommentálnám. Teljesen elfogadhatatlan, hogy a, az Európai Parlament ezt a közös keretet ilyen módon kapja meg, és így beszélhessen ezekről az eszközökről, tehát hogy az Európai Bizottság delegált aktusokban gondolkozik, teljesen elfogadhatatlan, tehát fején találták a szöget. A tanácsban is ugyanez az álláspont, illetve a megközelítés, azt gondolom, hogy ezt mi olyan módon oldhatjuk meg, hogy egy annexet fűzünk a rendelethez, tehát hogy ne legyen túl bonyolult, és aztán egy kicsit átdolgozni, hogy aztán jogi szöveg lehessen belőle. A másik dolog, amiről beszélnék, egyik az az, hogy a szinergiával kapcsolatban benyújtottak önök módosítóindítványt, indítványt, illetve a raportőr benyújtott módosítóindítványokat, indítványokat, ami egy nagyon fontos és üdvözlendő dolog. Ebben én magam is sok lehetőséget látok, mert ahogy ön is mondta, minden országnak ezt a partnerségi szerződést kell előmozdítania a régiókban is. Ez az a fajta gondolkodás, amely arról szól, hogy a regionális politikában azokat a projekteket, amelyek ugyan kiválóak, de a Horizonból programból nem lehet finanszírozni őket, Ebből a szempontból fontos az ön módosítója. meg kell még ezt vizsgálni, de azt gondolom, hogy az irány jó. Emellett, eh, ahogy ön is mondta, a másik célkitűzésünk az egyszerűsítés, és eh, most pedig különböző hátterű, több alapból táplálkozó pénzügyi megközelítést tudunk eh, alkalmazni. Korábban ugye az volt, hogy egy projekt, egy alap, amelyből finanszírozható. Ehhez képest most egy egyszerűsítés van, és ez azt jelenti, hogy közös projektekben, vagy később, később amelynek az alapkutatási részét a horizontból lehet finanszírozni, később pedig, amikor innováció irányába mozdul el, akkor a regionális alapból lehet finanszírozni azokat a dolgokat például ami a nagy cégek kizárását illeti, az viszont, az viszont nem elfogadható, hogyha a klaszterekről beszélünk, az nem kis cégekből áll ez a klaszter. E, tehát e, ez az eredeti ötlet elfogadhatatlan volt, az önmódosítója a helyén való, e, a nagy cégek nagy motorjai lehetnek a régióknak, ezért nem szabad őket kizárni. Aztán mindjárt befejezem, hogy ne beszéljek túl sokat. Még vagy két dologgal kéne foglalkozni a vita későbbi részében, például azt, hogy a regionális alapból jelenleg ki van zárva az infrastruktúra. Ön, ön most ezt módosítóban próbálja orvosolni. A, én a regionális bizottságban is ö, ö, aktív vagyok. Azt gondolom, hogy ezen a területen az ITRE-nek fontos tennivalói vannak, és célzott teendői vannak. Köszönöm. Encsú úr következik. Um, first I want to... Köszönöm. Elnök asszony, szeretnék először is gratulálni Patriciának a munkájához és megköszönöm neki, és megköszönöm neki azt, amit eddig művelt, eh, eddig készített. Eh, nem akarom ismételni a kollégákat. Egy konkrét dologra térnék ki, a hármas számú módosítóra. Én eh, nagyon üdvözlöm azt a javaslatot, hogy a kohéziós alapokat terjesszük ki a lakhatási területre. Amikor az innovációról, illetve energiahatékonyságról van szó, felúj, megújuló, erő, megújuló energiákról, akkor én azt gondolom, hogy a lakásépítési ágazatot is figyelembe kell vennünk, mert ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió hozzájárulhat ahhoz, hogy az emisszió kibocsátási célokat, a mínusz 20%-ot elérjük. Ezt eh, eddig, eh, ugye eddig, eddig, eddig a, a, az adóztatásra, illetve a eh, egyéb eszközökre számítottunk. Ez azonban mindig a szegényebb régiók kárára történt, és itt pedig egy olyan módosításról van szó, amely nagyobb rugalmasságot ad a régióknak, ami azért fontos, mert a valóság nagyon eltérő az egyes európai régiókban. Ugyanakkor ez diszperszív lehet a kohéziós alappénzei vonatkozásában, ez pedig talán ellene megy az Európai Bizottság célkitűzéseinek. Azt gondolom, hogy erről majd még később sokat tudunk beszélni. Köszönöm. Grazie, la parola collega Mazes Kukovic. Köszönöm, Mazes kolléga. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak a kiváló elvégzett munkához. Nagyon ambíciózus munkát végzett. Mindenek előtt fontos ez a jövőbeli alkalmazók szempontjából, most a vállalatokra gondolok elsősorban, a módosítókban, de magában a rendelettervezetben is az egyszerűsítés jelentkezik, a simplicity kifejezés kerül súlypontos helyre. Ez az egyik fő oka annak, hogy az elmúlt időszakban bizonyos forrásokat nem sikerült felhasználni, mert hiányzott belőle az említett egyszerűsítés. Fontos, hogy megfelelő adatokhoz jussunk a bizottságtól, hogy mi az oka annak, hogy ez történt, illetőleg a változtatásnak. Nem szabad csak a kis és középvállalatokat szem előtt tartani, meg kell említeni a nagyvállalatokat is, hogy ezek a finanszírozási források senkit se kerüljenek ki. Olyas valakit, aki a gazdasági szereplők közé tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Helmer kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon röviden bemutatkoznék. Visszatérek pottaként egy hosszabb idő után, több év után térek vissza a szakbizottságba az EFT frakciótagja vagyok, és az Egyesült Királyság függetlenségi pártjának nevében szólok hozzá az ipari és kutatási témákhoz. Van egy néhány kérdésem. Az előadó azt mondta, hogy 20%-ot a kutatási forrásokból a megújuló erőforrásokra kéne fordítani. Tudom, hogy számos kolléga aggódik a CO2 miatt a klímaváltozás során, viszont ami a CO2 kibocsátást illeti, nem kellene intenzívebbé tenni minden nemű alacsony széndiokszid kibocsátású technológiát, nem csak a megújuló erőforrásokra kéne gondolni. Gondoljunk például az atomenergiára, hiszen az is egy alacsony széndiokszid kibocsátású energia. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elmer kolléga. A bizottság részéről kíván-e valaki reagálni? Köszönöm szépen. Köszönöm a munkát és a módosítókat is. Tudom, hogy van egy szigorú időkorlátunk. Örülök annak, hogy hozzászólhatok ehhez a vitához ezen a ponton. Természetesen még mélyebbre is kell mennünk. Egy néhány fontos pontot szeretnék ezért kiragadni. Nagyon fontos, hogy mit gondol erről az esetről az ez a szakbizottság, és tudjuk, hogy a kutatás energiahatékonyságra kívánják fordítani 50%-ban ezeket az eszközöket gazdagabb területeken és szegényebb területeken a másik felét. Azt gondolom, hogy három-négy fő pontról kell említést tenni, amit az előadó mondott, erre kívánok reagálni. Vegyük először a szöveget, számos olyan pontról van szó, ahol plusz részletesebb specifikációkat kéne alkalmazni a szabályozás tekintetében, de ahogy a bizottság ezt megfogalmazza a beruházási prioritásokat, ez egy általánosabb megfogalmazás, hogy jobb meg közelítést tudjunk alkalmazni, és rugalmasságája rendelkezésre, ezért akartam erre reagálni arra, amit mondott. Aztán, ha különböző korlátozások vannak, szigorítások vannak, egy szám magában a rendeletben a bizottság eredeti szövege nem volt tökéletes, nyilván javítani lehet ezen, és nagyon érdekes hallani, hogy mire gondolnak a nagyvállalatok esetében. El kell, hogy mondjam, nem kívánjuk ki zárni a nagyvállalatokat a támogatásból. Inkább arról van szó, hogy két fő területre szeretnénk koncentrálni, az egyik a kutatás és az innováció, a másik pedig az energiahatékonyság. A jelenlegi periódusban mindenkinek kívántunk valamit adni a nagyvállalatok esetében is, és ez oda vezetett, hogy nem jól sikerült felhasználni ezeket a forrásokat Abszolút nem vagyunk ellene, hogy támogassuk a nagyvállalatokat, inkább célzottabb támogatásra gondolunk a jövőben. Ezzel segítenénk a kutatás, az innovációs tevékenységet és az energiahatékonyságot természetesen. Hadd szóljak még egy szót az energiahatékonyságról, a kohéziós alapon belül a lakás célú felhasználásra. Azt gondolom, hogy a energiahatékonyság céljait kell elérni, és a megújuló erőforrásokra kell fordítani ezek a pénzeket. A lakás célú épületek felújítása játszik itt szerepet, de nem gondoljuk, hogy meg kell nyitni a kohéziós alapot, ahol más célok is vannak, hiszen az ERDF keretében van arra lehetőség, hogy a lakás célú felhasználást segítsük elő. Kérem, hogy győzzenek meg bennünket arról, hogy nincs elég pénz az RDF, RDF-ben erre a célra, és akkor mi készek vagyunk további pénzeket felszabadítani. Ami a koordinációt illeti, igen, és köszönjük a támogatást a szinergiákhoz, a koordinációhoz. Ez egy komoly eredmény, erre felhívtuk a figyelmet, ezt kiemeltük abban a dokumentumban, amit előterjesztettünk. Végül pedig a partnerségi szerződésekre szeretnék kitérni. Ez természetesen bizottság és a tagállami szintű partnerek között egy megállapodásra van szükség. Ezek a szerződések fontos szerepet fognak játszani. Köszönöm szépen, itt be kell fejeznem. 30 Köszönöm szépen. 30 másodpercet kap Kancsán kolléga, aki azért, mert ugye egy másik kollégának, most az előbb Göbben kollégának is biztosítottam ezt a lehetőséget. Köszönöm, elnök asszony, hát igen, pontosan 30 másodpercet fogok felhasználni. Egy fontos dolgot akartam mondani az előadó asszonynak. Ugyanis nagyon oda kell figyelni arra, hogy kompatibilisek legyenek ezek a beavatkozások, tehát az európai alapok fellépése kompatibilis legyen más alapok munkájával. Például nekem már voltak nehézségeim, például energiahatékonyság témájában, mert ez mondjuk a strukturális alapok esetében nem eh, kompatibilis. Tehát legyünk tisztában azzal, hogy itt vannak kompatibilitási problémák, amikor eh, projekteket akarunk indítani. A második dolog, racionalizálni. Tehát még egyszer mondom, az inkompatibilitásra figyeljünk oda, és a racionalizálásra elnézést kérek, mert át kellett mennem a közlekedési bizottságba, de ezt mindenképp el akartam mondani. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Iszkok kolléga 30 másodperc. Ulskog. Ulskog. Sekundi, come kolléga Kencsán. Köszönöm, elnök asszony Először is azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a strukturális alapok pénzeit felhasználhassuk az energiahatékonyságra. Itt nem arról van szó, hogy magánházakat újítunk fel, hanem közházakról, középületekről van szó. Mégpedig ez rendkívül fontos egy sor tagállamban, ahol a hitelhez való hozzáférés most igen bonyolult. Azt gondolom, hogy ami a háztartásokat illeti, hogyha ők akarják az energiahatékonyságukat javítani,

azt gondolom, hogy nekik is lehetőséget kell biztosítani, nem csak a középületeknek. Elnézést kérek, és minden kollégától elnézést kérek, aki szeretett volna még hozzászólni, de hát megérkezett a biztos asszony, úgyhogy meg is köszönöm, hogy ennyire pontos. 4 óra 30 perc van. Tolja asszonynak 5 percet adok még az összefoglalóra. Elnézést kérünk a biztos asszonytól, 5 percben muszáj ezt az összefoglalót megtartanunk, tehát ennyi a késésünk. Parancsoljon, Tolja asszony. piccolo di, di, di, di A mikrofonnal volt egy kis problémám, úgyhogy átülök ide. Elnézést kérek mindenkitől, hogyha a bevezetőben túlságosan hosszan fogalmaztam, de hát az az igazság, hogy nem tehettem másként, mert időre volt szükség, de majd most itt megtakarítom az ott felhasznált időt. A lényeg az az, hogy az Európai Bizottság jobban és világosabban fogalmazzon. Mi nem akarunk merevséget, szigorúságot. Egy-két módosító ezt célozza. Tehát, hogy tisztázzuk egy picit jobban a dolgokat. A kollégáknak pedig a következőt szeretném mondani. Úgy látom, hogy a prioritások kapcsán valamennyien egyetértünk, akkor is, hogyha vannak azért itt véleménykülönbségek, de nem olyan sok. De például, ahol én azt mondtam, hogy hogy elsősorban a kis és középvállalkozásokra figyeljünk oda. Ez pontosan azt jelenti, amit mindannyian mondtunk, de ugye a klasztereket ne zárjuk ki. Olyan klasztereket, amelyekben nagyobb vállalatok is részt vesznek. Tehát, hogy ne csak a KKV-kről beszéljünk, hanem tegyük oda, hogy elsősorban a KKV-kről, de ugye ne zárjunk ki másokat sem. A többi előadó, Fanny Szteroly is, a regi szakbizottságban dolgozók pontosan ismerik ezt a témát. Ugyanez az épületekre is elmondható, illetve arról a lehetőségről, hogy a más alapok keretében támogatást kapott projekteket még lehessen támogatni, a területi kohézió elősegítése és így tovább. Tehát ezek mind a fő témák, mindannyian elmondtuk, egyet is értünk. Tehát mondjuk nyilván meghívhatjuk a többi kollégát is, nem csak az árnyék előadókat, tehát így összeülhetünk azért, hogy egymás között tisztázzuk ezeket a dolgokat. Én kevés módosítót készítettem még most, akkor is, hogyha mondjuk ezek között vannak nagyon fontos, jelentős módosítók, de hát a mi módosítóinknak a közös vitából kell megszületni. Az utolsó dolgok, amit mondok, az dolog, amit mondok elnök asszony a következő. Én többször elmondtam, ma háromszor említettem, Fanny Steroy úr is megismételte, de most akkor a biztos asszony jelenlétében is megismétlem, akkor is, hogyha nem az ő témája ez hogy nem engedhetjük meg a következőt. A közös stratégiai keretek nem működhetnek delegált aktusokkal. Ezt elmondtam már más is, hogy ez elfogadhatatlan, én is elmondtam. Tehát ez a mi álláspontunk, egyébként a frakciónknak is ez az álláspontja, de az egész parlamentben ez a vélemény, hogy a stratégiai keretek annyira, tartalma annyira fontos, hogy ez jogalkotási eljárásban kellene, hogy működjön, ezt jogalkotási eljárás keretében kell meghatározni. Persze javasoltak egy egyszerűbb megoldást, de a lényeg az az, hogy a szinergiák, a különböző kapcsolatok és így tovább meghatározásában a parlament a társjogalkotó szerepét törti, tölti be, és mi támogatjuk a Regi Szakbizottságot, ez a mi véleményünk is. Azért mondom ezt, mert nagyon sok célkitűzés egyébként a mi szakbizottságunk hatókörébe tartozik, tehát a mi munkánkat érinti. Tehát akkor mindegy, még előkészítleti ülést tartunk a kollégákkal. Röviden. Köszönöm szépen Tolja asszonynak azt is, hogy ilyen röviden válaszolt a kollégáknak, és akkor tájékoztatok mindenkit a módosítók benyújtásának határidejéről. Május 3-ában állapítottuk ezt meg, déli 12 óra a határidő. Most tehát, akkor még egyszer megköszönöm Nili Krösz biztos asszonynak a jelenlétét, a bizottság, az Európai Bizottság alelnök asszonya van itt velünk, ugye aki a digitális menetrendért felelős, illetve a strukturált párbeszédért az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Között még egyszer elnézést kérek tőle ezért a pár perc késésért, és megköszönöm a türelmét, hogy megvárta ezt a pár percet. Egy óránk van az eszmecserére, és először meg is adom rögtön a biztosasszonynak a szót, és utána pedig a koordinátorok következnek, és a többi kolléga parancsoljon biztosasszony. It's a pleasure to be with... Nagy megtiszteltetés eh, itt lenni önökkel, elnök eh, asszony. A politikai közbeszéd nem ignorálhatja a gazdasági kérdéseket, eh, és az internetgazdaság az fontos, mert nagyobb, mint például a belga gazdaság, és gyorsabban fejlődik az internetgazdaság, mint a kínai. 5%-a is lehet néhány éven belül az össz-GDP-nek az internet alapú gazdálkodás, míg az online pénzelköltés 2016-ban szinte jelentősen megnövekedhet. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy ez a leg produktívabb eh, ágazat, új üzleti modelleket, új eh, hatékonysági, innovációs eh, termelékenységi modelleket tud felmutatni, és azzal kecsegtet, hogy munkahelyeket lehet teremteni a növekedés során. Egyre több online szolgáltatás és digitális alkalmazás fog elterjedni, például a könnyű cloud hozzáférés, vagy egyéb módszerek révén. E, és e, minden befektetés, amit most eszközölünk, valószínűleg e, busásan megtérül. De csak akkor, hogyha megfelelő módon támogatjuk ezeket az elképzeléseket, csak akkor, hogyha mi készek állunk arra, hogy Európát egy ilyen digitális átmenet útjára állítsuk. Most kell erőfeszítéseket tenni, mert különben nem fogjuk tudni learatni a gyümölcsöket, és ráadásul a jövő gazdaságának és a jövő nemzedékeinek nagyon rossz szolgálatot teszünk. Van néhány dolog, amire ehhez szükségünk van először is, a megfelelő jogi keretet kell létrehozni, amely létrehozza a digitális egységes piacot. Ezt azért kell megtenni, hogy csökkenjenek az akadályok, és csökkenjenek a költségek, például az elképesztő roaming díjak. Ezeket a rablási módszereket fel kell számolni és köszönöm önnek is, elnök asszony, valamint Angelika Niblernek az előzetes megállapodás hoz nyújtott segítségüket. Az a csomag ugyanis, a roaming csomag csökkenteni fogja a költségeket, és elő fogja mozdítani a digitális egységes piacot, és én is érdeklődve válom majd a május 9-i vitát. Hogyha ez az élénk belső piac kialakul, akkor persze erőforrásokra lesz szükség, hogy az mozgásban maradjon online tartalomra, ha úgy tetszik. Azt is látjuk, hogy Európa lakosságát nagyon érdekli az online tartalom, és azok a szabályok, amelyek eh, szabályozzák az online tartalom felhasználását. Azt várják tőlünk, hogy eh, egy új nyitott korszakhoz igazodjunk, meg kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk a lakosságnak, az európai lakosságnak, hogy erre képesek vagyunk. Én és kollégám Barné úr tovább dolgozunk a copyright rendszeren, a szerzőjogokkal kapcsolatos problémákkal kapcsolatban. Ezt a változást és ezt a nyitottságot kell összehangolnunk. Sajnálom, hogy a módosítók a javaslatnak, az Európai Bizottság javaslatának legprogresszívebb elemeit vetik vissza. Itt a commercial reuse optionre gondolok elsősorban. Ha ez így marad, akkor az egy elszalasztott lehetőség lesz. A közszolgálatot ellátó szervezeteknek eh, lehetőséget kell adni, hogy bevételeket termeljenek például PPP együttműködések keresztül. Eh, be kell bizonyítanunk elkötelezettségünket a változat iránt. Beszéljünk eh, például a közigazgatási vagy államigazgatási szervekről. A nyitott adatokon, a nyílt adatokon alapuló piac már is több 10 milliárd eurót ölel fel a eh, nyilvános szektor, eh, a kapcsolatos nyilvános szektort jellemző információ hozzáférésre kapcsolatos szabályunk eh, javítani fog az átláthatóságon, és a tényekre alapozott döntéshozatal irányába mozdítja el az államigazgatás. Remélem, hogy ebben támogatok, számítotok az önök támogatására. E, az E identifikáció, illetve az e-aláírások rendszerét is szeretnénk e, kialakítani, kiterjeszteni. Az EU-n belül kölcsönös elismerést szeretnénk létrehozni a különböző tanúsítványok között. Az e aláírásokat interoperábilissá és e, szélesebb körben használhatóvá akarjuk e, tenni. Emellett e, szeretnénk timestamping és egyéb rendszerek létrehozásával és elterjesztésével az egyszerűbb tranzakció irányába szeretnénk elmozdítani Európát, új lehetőségek lesznek a piaci szereplők előtt. Fel kell karolnunk az új fejlesztéseket. Amikor tavaly beszéltünk, akkor a cloud computingot ez a bizottság nagyon fontosnak tartotta. E, Cloud-friendly jogszabályokra van szükség, e, a jogi akadályokat el kell, e, el kell hárítani, és a felelősségi viszonyokat is tisztázni kell. Cloud computing partnershipekre van szükség annak érdekében, hogy a fragmentált kínálaton túllépjünk Ezt a partnerséget hamarosan elindítjuk. Beszélünk, a, párbeszédben vagyunk a partnerekkel, Japánnal, Amerikával, annak érdekében, hogy a világ eh, hasonló módon képzelje el ezt a jövőt. Hálózati infrastruktúrára van még szükségünk, ami a eh, spektrumot illeti eh, az ambiciózus politikánk iránti érdeklődésüket köszönjük, és különösen köszönöm az együttműködést Hökmark úrnak, de a spektrum önmagában még nem elég, mert fix broadband túlra van szükség. Ugyanígy a, a Video in Demand, illetve a Cloud Access fontos témák, ezekhez kell széles sáv. A, sajnálatos módon, hogyha nem lépünk, akkor ezt az innovációt megfojtja majd a szűk keresztmetszet. Hogyha új coverage-ot tudunk biztosítani, akkor 10%-kal magasabb lesz a broadband penetráció, már pedig ez 1,5%-os GDP növekedést jelent önmagában megszűnnének a különbségek, csökkennének a különbségek a vidéki és a városi területek között. Ha el akarjuk kerülni, hogy fekete lyukak alakuljanak ki a térképen, akkor piaci eh, bizalom megerősítésére van szükség, például a Connecting Europe Facility révén. Innovatív eh, pénzügyi eszközökre van szükség, valamint eh, a magánszektor részvételére Eh, amikor az alulfejlett területekről eh, beszélünk, akkor ott eh, azt látjuk, hogy a jövőben lehetséges lesz kialakítani egy, egy interkonnektált kontinens. Azt is szeretnénk, hogyha az e-kormányzás is elérhetőbb lenne, különös tekintettel azok számára, akik ténylegesen kihasználják az egységes piac lehetőségeit. Ez jelenti a hozzáadott értéket, azonban ehhez az önök támogatására van szükség, illetve az önök kollégáinak támogatására a Költségvetési Bizottságon belül is szeretnénk a költségeket csökkenteni, és szeretném, hogyha a tavaszi tanács ülésen ezt jóvá hagynák a szakértők azt mondják nekem, hogy 30% lenne a megspórolható az infrastruktúra megosztás, illetve egyéb egyszerű módszerek révén, és év végéig én ezzel kapcsolatban javaslatokat is le fogok tenni az örök asztalára. A jövőbeni technológiákra is már most fel kell készülnünk. Smart, fenntartható és és befogadó növekedést akarunk. Így tudjuk a gazdasági versenyképességünket, tudományos kiválóságunkat megerősíteni, így tudunk válaszolni azokra a kívásokra, amit a klímaváltozás és az öregedő társadalom nyújtanak. Ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a kereskedelmi partnerekkel, oda kell figyelnünk a kutatásra is. Remélem, hogy a Horizont 2020-as javaslatot ennek megfelelően támogatják. A harmadik dolog, amire szükség van, az az emberi tőke. Nem soká a munkahelyek 90%-ához valami mindenféle digitális képességekre van szükség, de még most is a felnőttek 25%-a soha nem látott internet, soha nem használt internetet. E, emellett e, e, az informatikai diplomások száma is alacsony. Két héttel ezelőtt jártam Rómában, és ott beszéltem a három illetékes olasz miniszterrel, akiknek területeit részben átfogja a digitális agenda, és azt mondtam nekik, hogy valóban nagy a kihívás, mert az olasz népesség 41%-a soha nem használt internetet. Tehát sok mindent kell még tenni Olaszországban. Beszéljünk akkor most az ifjúságról, illetve a munkanélküliségről. Ez megint egy olyan lehetőség, amit nem szabad elszalasztani. Egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy a fiatalok élete így kisikoljon, tehát segítenünk kell nekik abban, hogy termelékenyek és versenyképesek legyenek a jövő társadalmában, és rendelkezzenek azokkal a képességekkel és tapasztalatokkal, amelyek a potenciáljuk kibontakoztatásához szükségesek együttműködők a magánszektorral és a bizottságon belüli kollégákkal is, hogy ezt a lehetőséget tényleg kibontsuk. Barozó úr és én felkértük a tagállamokat, hogy nevezzenek ki egy Digital Champion-t, akinek feladata a digitális lehetőségek feltárása. Martha Lane Fox személyében egy nagyon jól ismert személyiség lett kinevezve az Egyesült Királyságban, önök is bizonyára ismerik, mert találkozhattak vele tavaly. Minden tagállamnak szükség van eh, dedikált eh, módszerekre, elkötelezettnek kell lenni a feladatok iránt, illetve a magánszektornak és az önkéntes szektornak is részt kell vennie ebben a munkában. E, lehet, hogy az önök tagállamában önök ismernek jelöltet erre a Digital Champion posztra, e, akkor ezt tudassák a kormányaikkal. Fontos, hogy minden tagállamnak legyen Digital Championje, hét jelölt van eddig hét tagállamból, és én azt szeretném, hogyha a többi tagállam is egy megfelelően képzett és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező jelöltet júliusig ki tudna állítani, amikor is az első találkozójukra sor kerül Brüsszelben. Amikor kiválasztották az összes ilyen digital champion akkor ők majd egy elit, erőteljes erőforrásnak lesznek tekinthetők, és azt fogják létükben bizonyítani, hogy nem csak Brüsszel diktál, hanem valóban a tagállamok, illetve a tagállami igények inspirálják majd ezeket a digital championeket. Eh, amikor tavaly a eh, bizottsági munkaprogramról beszéltek, akkor azonosították eh, a biztonsági kérdést, mint az egyik legfontosabb kérdést. Nagyon jó, hogy vannak hálózataink, de legyenek azok biztonságosak és megbízhatóak. Én ezt a kérdést mindig figyelembe veszem, és a saját felelősségemet nagyon jól látom ezen a területen, különös tekintettel, amikor tudatában vagyok annak, hogy nagyon sokan Európában például azért nem használják az internetet, mert nem bíznak benne, meg kell győzni őket, hogy biztonságos eszköz az internet. A közelmúltban emlékeztettek erre egyébként amikor a Hollandiának egy része, egész egyszerűen Hollandiának egy részén kikapcsolódott a mobil rendszer, több százezer felhasználó maradt mobiltelefon nélkül, és nagyon komoly problémákat okozott ez a gazdaságban is. Képzeljék el, hogy milyen lesz több év múlva az, amikor egy hálózat lerobban, akkor, amikor már az üzleti szféra, az egészségügy is nagymértékben használja ezeket a hálózatokat, meg a legelszigeteltebb területek is. Lehet, hogy nem minden incidens tudunk elkerülni, de a kibertámadásokat arra fel kell készülnünk, a vállalkozásoknak ezeket a kockázatokat csökkenteniük kell. Ezért is a harmadik negyed évben el fogjuk fogadni az európai internetbiztonsági stratégiát. Például Computer Emergency Response tímekről lesz szó ebben, illetve a magánszférának a felelősségét is körül fogjuk járni, valamint az értesítési kötelezettséget, illetve a kockázatkezelési aspektusát a kérdésnek. Erről és másról is eh, szívesen beszélgetek mindenkivel, aki június 21-én és 22-én az Európai Digital Assembly-n megjelenik és azt remélem, elnök asszony, hogy ez egy intézményközi esemény lesz, mert az EGSB, a Régiók Bizottsága, a Bizottság és a Parlament együtt szervezik ezt az eseményt, és önnek, valamint a titkárságának már is megköszönöm, hogy részt vesznek ennek az eseménynek a megszervezésébe. Ez egyébként majd kapcsolódni fog a midterm reviewhoz, amely ősszel várható, és amelyen a végrehajtás eddig elért eredményeit fogjuk körüljárni a tagállamok, illetve a tagállamok mindenféle szintű kormányzatai eh, elkészítik a saját eh, stratégiáikat, és eh, meg kell őket győznünk arról, hogy az Európai Unió is eljátsza azt a szerepet, ami az övé, munkahelyeket teremt, versenyképességet teremt, hatékonyságot növel, ahogy ezt mindenki várja. Ez azt jelenti, hogy az informatikába már ma el kell kezdeni a befektetéseket, és így érhetjük azt el, hogy a KKV-k, amelyek indulnak, ezeket a dolgokat lássák. Gyors hálózat, modern jogi háttér, és amikor ezeket a kérdéseket felteszik Európában, tapogatózva a befektetési lehetőségek iránt, kapják meg azt a választ, amit hallani szeretnének. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos asszonynak, és rögtön meg is adom a koordinátoroknak a szót. Mindenki három percet kap. Del Castillo asszony kezdi. Eh, presidenta, eh, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos asszony, alelnök asszony, hogy eljött a mai napon közénk. Időközben két és fél év telt el a választási ciklusból, pont a felénél járunk tehát az időszakunknak. Ez természetesen mindig szimbolikus erejű pillanat. Abból indulhatunk ki, hogy az ön látogatása a strukturál dialógus része, amit az ön folytat személyesen, illetőleg az ön főigazgatósága, hiszen önök felelnek a digitális agendáért, digitális napirendért, és mi. És azt gondolom, hogy mindeddig ez igencsak pozitívan alakult. Láthatjuk, hogy ön nyitott, mindig tárgyalásra kész, mindkét oldalról egyébként elmondható ugyanez. Júni 21-22-én pedig itt az Európai Parlamentben sor kerül az úgynevezett digitális közgyűlésre, amelyet ön is említett korábban. Azt gondolom, hogy ez egyik legjobb példája a mi együttműködésünknek. Egyébként ön is rámutatott arra, hogy milyen szoros volt eddig is az együttműködés, hogy közös céljaink vannak, például a jogalkotás területén a rádiófrekvenciák, a roaming témája is megemlíthető. Vagyis megállapíthatjuk, hogy most, amikor a választási ciklus, a törvényhozási ciklus felénél járunk, hogy végül is igen pozitív mérleget vonhatunk a mi együttműködésünkből. Két kérdésem van. Az egyikről röviden már beszélt az előadásában, a másik kérdés, és ezt teszem fel először, erről még nem hallottunk semmit, ez a nemzetközi tele, távközlési konferencia VCT decemberben. Ott újra tárgyalják a távközlés nemzetközi előírásait, és ön nagyon jól ismeri ezt a területet. Már volt alkalmunk arra, hogy erről beszéljünk. Egyébként együtt jártunk Nairobi-ban például legutóbb, ahol sikerült bizonyos iránymutatásokat pontosítani és továbbvinni, és a e kormányzást hogyan tudjuk továbbfejleszteni, hogy továbbra is a bottom-up megközelítést kívánjuk -e erőltetni, illetőleg ami fontos téma, hogy az internetes kormányzás az egy multiszektorális dolog. Aztán Persze ott volt Oroszország és Kína is, ők is javaslatokkal álltak elő, méghozzá mindenek előtt a erőteljesebb ellenőrzés tekintetében. Tehát látjuk, itt van Kína, és Oroszország az egyik oldalon, a másik oldalon az Egyesült Államok, illetőleg Európa. Brazília szerepét is tisztázni kell, még valamikor Brazília inkább Oroszországhoz és Kínához állt közelebb, de az utóbbi időben hozzánk közeledtek, illetve az Egyesült Államokhoz, vagyis a multiszektorális jelleg megtartása mellett, aztán persze a latin-amerikai országok között különbségek vannak. Szeptemberben, októberben lesz Brazília részvételével egy gyűlés, konferencia, ahol számítani lehet további lépésekre. Egyébként Brazíliában volt néhány héttel ezelőtt egy delegációnk, és a kérdés felmerült ott, hogy ezen az ülésen a biztos asszony részt vesz-e. Szeretném most megtudni, hogy ezzel kapcsolatban hol is tartunk pillanatnyilag. Illetőleg az Európai Bizottság milyen szerepet tud magának elképzelni ebben a folyamatban. A második kérdés a cloud, a felhő computing kérdése. Biztos hogy is említette, óriási jelentőségű téma ez. Egyrészt persze a versenyképesség szempontjából, de nem csak abból. A vállalatainknak versenyképesnek kell lenniük, ez egy dolog, de a másik, hogy ez a cloud computing, ez egy horizontális kérdés, a digitális belső piac egyik lokomotívja lehet ez, mozdonya lehet ez, és arra lennék kíváncsi, hogy július elejére készítenek el javaslatot, és tudnak-e további pontosításokat adni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bevezetőt. Szeretném kérdezni, hogy továbbra is ugye folytatják majd ezt a digitális gyűlésnek, a, ennek a digitális gyűlésnek a megszervezését, idén most júniusban lesz. Nagyon érdekes ez, és biztos vagyok benne, hogy az idei évben is izgalmas lesz ez a találkozó, ez a konferencia, hiszen állandóan újdonságok és érdekes fejlemények vannak ebben az ágazatban. Amellett, hogy ezt elmondtam, szeretnék egy kérdéssel is fordulni a biztos asszonyhoz. Ez pedig a következő az ő véleménye szerint mikor tudják majd elfogadni az elektromos alá, elektronikus aláírásról szóló csomagot? Tudna -e nekünk valami precízebb időkeretet adni? Ez egy nagyon sürgős kérdés, nagyon fontos, hogy az Európai Unióban is legyen egy olyan rendszer, amelyet ugye, ahol, melyben kölcsönösen elismerik az elektronikus aláírásokat. És van egy másik téma, ami ugyanilyen fontos, hogy legyen európai rendszer, az azonosításra, az elektronikus azonosításra vonatkozóan is. Minden egyes elektronikus irányítási rendszer, amelyet a tagállamok kidolgoznak, ugye más és más. És Hát az az igazság, hogy a nemzeti keretek között dolgozzák ezeket ki, és más is más a biztonsági szintje is. Ugyanolyan szolgáltatásokról van egyébként szó, tehát ugyanazon szolgáltatások keretében más is más a biztonsági szint az egyes tagállamokban, és akkor most elképzeljük, hogy egyik tagállamból a másik tagállamba irányuló helyzetben, ugye mi lesz, hogyha egy tagállam elutazik, egy állampolgár utazik egy másik tagállamba, akkor milyen eh, helyzetbe kerül. Tehát nagyon fontos lenne egy ilyen európai rendszer létrehozása, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság ennek a megteremtésén dolgozzon, hogy ez minél előbb eh, megszülessen. Aztán pedig lehetővé kellene tenni azt, hogy valóban megismerjük a nemzeti hatóságoknak a, az igazolási, hitelesítési gyakorlatait, elektronikus hitelesítési gyakorlatait, és akkor így lehetne megerősíteni az Európai Unió vezető szerepét az elektronikus aláírás terén. Aztán egy másik téma, amelyet említeni szerettem volna, ugye a cloud computing, mások is felhívták már erre a figyelmet, és az európai stratégiára is de én azt szeretném, hogy a bizottság fogadjon el egy stratégiát, és ezt mutassa be a parlamentnek is, tehát a felhő computinggel kapcsolatos stratégiát, amely cselekvési tervet is tartalmaz, tehát itt legyenek benne az alapvető fontosságú elemek, a biztonsági sztenderdek, az adatok tulajdonosai, és így tovább az adatokkal kapcsolatos szabályok, irányítási szabályok, szerződés minták például, aztán az SLA megállapodások, az ULA megállapodások mintái és európai szintű gyakorlatok és természetesen ugye mindehhez pénzügyi erőforrások is kellenek, amelyeknek a felhasználásával a tagállamok könnyíthetik a cloud computing terjedését. Az utolsó dolog, amit szerettem volna említeni, a CEF, tehát ugye az Európa összekötését szolgáló eszköz, több mint 9 milliárd euróról van szó, amely segíti európai szinten az összekapcsolást elektronikusan, a széles kiépítését, szélesebb kapcsolatok kiépítését, ez hozzá tartozik a digitális egységes piac kiteljesítéséhez. Azt hiszem, hogy szükséges az is, hogy ne, ne csak európai szinten létezzen ez a politika, hanem az egyes tagállamok dolgozzák ki a saját nemzeti politikájukat, és hogy ösztönözzék a fiatalokat is, hogy ilyen tanulmányokat folytassanak, tehát ezeken a területeken, tudományok, technológia és így tovább, és így aztán sikerül majd újabb munkaerőt teremteni. Köszönöm szépen, Anders Dotter kolléga következik, mondja az elnök asszony. Hey, Um, först skulle jag vilja tacka kommissionären för att ha tagit... Köszönöm szépen a biztos asszonynak is, hogy időt szán arra, hogy eljöjjön közénk az ipari szakbizottságba. Említette azt az irányelvet, amelynek ilyen szerepe lesz, hogy ebben mi a helyzet a szerzői jogra vonatkozó kivételes szabályjal, hol tart ez a vita, ez az eszmecsere a jelenlegi legtematizált kivételes szabályról azt mondják, hogy túl kevés ilyen kivételt alkalmaznak, aztán a stratégiáról is beszélt természetesen a kibertámadásokkal is foglalkozni kell, mi a helyzet a magángazdaság szerepével, illetve költségeivel. Végül is a legtöbb kritikai infrastruktúra tulajdonosa a magángazdaságban keresendő, és ettől nagyban függünk. Fordasszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, szeretném megköszönni önnek is, hogy így élen jár, és a digitális piacot ennyire támogatja. Két aggályom van, amit fel szeretnék vetni, ezeket már a múltban felvetettem. Az egyik a digitális szakadék, ugye azok között, akiknek lesz nagyobb sebességű szélesszávú kapcsolata, és azok között, akiknek nem. És ezek aztán, ezek a területek gazdaságilag is elszigeteltek lesznek, mert nem férnek hozzá a szélesszávú kapcsolathoz. Én megköszönöm a rádióspektrum kapcsán végzett munkáját. Nagyon nehéz a távoli területeket elérni és mobil megoldásokat biztosítani. Hát a tagállamok nem tudták volna ezt megvalósítani, úgyhogy köszönöm az ön munkáját tényleg. De még mindig vannak megemlíteni való dolgok. Tehát vannak olyan területek, amelyek úgymond a középen helyezkednek el, de nem nincs elég kapcsolat, és bizonyítanunk kell azt, hogy van elég fogyasztói kereslet ahhoz, hogy a befektetéseknek értelme legyen. Például az én választókerületemben is elég nehéz volt azt elérni, hogy a fogyasztók mondjuk összeálljanak és együtt kérjenek szolgáltatást egy adott területen, és megköszönöm szépen, hogy a Norfolki helyi szélessávú projektet is támogatta. Tehát ez itt látszik, ebből is látszik, hogy van fogyasztói kereslet, és a befektetések felszabadítását, az akadályok elhárítását említette, nagyon köszönöm. Biztos vagyok abban, hogy lehet még a költségeket csökkenteni azáltal, hogy a meglévő infrastruktúrát megosztjuk. De gondolok én itt a magán és a, az állami szféra, közszféra infrastruktúrájára. Az állami támogatással kapcsolatos kérdéseket persze azonnal tisztázni kell, mert egyébként akadályozzák majd az előre haladást. Ami a magánbefektetést illeti, ezt is mondtam a múltban, de hát tényleg vannak olyan területek, ahol a befektetési szabályok plusz költséget, plusz akadályt jelentenek. Az Econban is dolgozom, és ott a banki szabályozást vizsgáljuk. Ugye a bankoktól most azt várják, hogy több tőkét képezzenek, tartalékot. A hosszú távú infrastruktúrális beruházások esetén én azt javasoltam, hogy ezt a követelményt csökkentsük. Például az EIB projektkötvényei esetén is 50%-os csökkentést javasoltam, azért, mert ezek a hosszú távú infrastruktúrális befektetések kevésbé kockázatosak a bankok számára, és nagyon hasznos lenne, hogy ennek a, ha ennek a szakbizottságnak a tagjai felvetnék ezt a témát, és az is, hogyha ön felvetné ezt a bizottságban. Ami a szolvencia 2 jogszabályt illeti. Ugye ezt muszáj volt megváltoztatni, amiatt, hogy amekkor a költségeket rót volna a biztosítókra, az, hogy hosszú távú infrastruktúrális beruházásokat eszközöljenek. És még azt hiszem a bizottságnak meg kell vizsgálni egy-két részletet, mert az előnyök megállnak egy bizonyos határ alatt. Tehát nagyon sok cég általában inkább a 3B minősítésű, nem az 1A minősítésű, aki ilyenbe beruház. Tehát ezt kérem, hogy vizsgálják meg. Aztán a nyugdíjalapok helyzete is vizsgálandó. Tehát mi történik akkor, hogyha a befektetés, a biztosítási cégekre vonatkozó szabályokat egyszerűen átültetjük a nyugdíjalapokra? Ezt is meg kell vizsgálni, és még egyszer mondom, hogy a pénzügyi szolgáltatások jogszabály, pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályok pluszköltségekkel járnak, oda kell figyelni, hogy a beruházók mit szenvednek el. Köszönöm szépen! az első hozzászólók és kérdések első körét befejeztük, és megadom a biztos asszonynak a szót a válaszadásra, és utána következnek a többiek. Thank you <clears throat> for your... Um, Köszönöm szépen az igen konstruktív kérdéseket. Tényleg lehetőséget jelent ez arra, hogy részletesebben is foglalkozunk ezekkel. Teljesen egyetértek Pilárd asszonyon, hogy nem csak egy pozitív együttműködés ez az önök részéről. Örülök annak, hogy önök ezt megemlítik. Tényleg gyümölcsözően működünk együtt, és teljes mértékben egyet tudok érteni azzal, amit ön mondott az iménti hozzászólásában, és a témákat, amiket kiragadott, abban is egyetértünk. Ez azt jelenti, hogy az összes politikai pártot átölelve. Persze vannak különbségek, ezt kár lenne vitatni, bolyutaság lenne, hogyha mást állítanánk, de azért összességében azt gondolom, hogy teljesen világos az, hogy ösztönzően működünk együtt, legalábbis rám nézve ösztönző ez. És nyilvánvaló, hogy európai helyzetünk átalakítása egy komparatív piac irányában rendkívül fontos, és ebben azt hiszem egyet is értünk valamennyien. És szeretném megemlíteni az első időszakom, amikor biztosként dolgoztam, az is egy nagy feladat volt, de ez még nagyobb kihívást jelent, mert ez közelebb jár az, az emberekhez, közelebb áll a mindennapi élethez. Természetes, hogy a játék szabályok betartandók, amiket a gazdaság előír, de azt kell, hogy mondjam, fontos, hogy munkahelyeket teremtsük, és az emberekhez közel kerüljünk a mindenki életükben, és nagyon komoly potenciál állít rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy napjainkban nagyon nehéz a gazdaság és a pénzügyi helyzet, és elképesztő, tehát nem tudom elfogadni a jelenlegi munkanélküliségi szintet, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a digitális napi rendünkkel, menetrendünkkel tovább haladjunk, és a tanács, a parlament és a bizottság működjön, és új lehetőségeket teremtsen ezen a területen. Most a két témát is szeretnék felemlegetni, amit önök is mondtak. Az internet kormányzási fórum természetesen valóban ön is járt, ott elmondta ezen a konferencián. Azt gondolom, hogy az internet kormányzás ez számos szereplőt kell, hogy figyelembe menjen, multiszektorális megközelítést kell, hogy működtessen. Ez természetesen nagyon fontos. nyilvánvalóan szükséges, hogy egy elmélyített vitát folytassunk ezzel, a legkülönbözőbb témákat felvetve, de mindenképpen azt javasoltam a hozzászólásomban, egy, intern, egy kompakt internetünk legyen, amely segít az említett célokat elérni. Még egyszer köszönöm a parlamentnek, mindennek előtt, az ITRE szakbizottságnak azt az együttműködési készséget, amit mutattak ennek a kialakításában. Január 24-én is találkoztunk ebben a témában, néhány nap múlva újra találkozunk ebben a témában. Nagyon örülök, hogy közös erőfeszítéseink vannak, hogy jól képeseljük az IGF találkozon Európát. Aztán valóban elé akarok menni Brazíliába. Szerintem a kettő összefügg majd természetesen egymást követve megyünk el oda, örülök annak. És nyilvánvaló helyes dolog, hogyha önök is elutaznak, és én is, és egymást erősítjük a látogatásainkkal. Aztán egy további pont, Tika asszony említette ezt fel, sajnos mennie kellett, eh, nem, mintha nem érdeklődne a válasz a mirán, de egy sor más felelőssége van, ezt említette nekem, de biztos vagyok abban, hogy megkapja a válaszomat az elektronikus aláírás eh, jövő hónap végére egy javaslatot fogok bemutatni az ilyedevágó irányelvre vonatkozóan, és az azonosítás elismerése is fontos. Természetesen a jogbiztonság nagyon fontos, az interoperabilitás és a technikai megvalósíthatóság határokon átnyúló módon élvez itt elsőbséget a végrehajtás során. Aztán az időpecsét, az elektronikus pecsét kérdése és nagyon fontos az elektronikus dokumentumok megfelelő honlapjainak kialakítása, megfelelő tájékoztatás, a bizottság online konzultációja. Itt nagyon sok hozzászólás született, ezeket elemeztük, amiket ott felvetettek a javaslatokat, nagyon komolyan vesszük, és ezt a témát is figyelembe vesszük. Aztán a Connecting Europe Facility téma az egyik legfontosabb, leginnovatívabb része ez a bizottság javaslatának. Itt nem csak a széles sávról beszélünk, egyébként ezt már korábban elmagyaráztam. Itt a megfelelő szolgáltatások infrastruktúrájáról beszélünk az Európájánról, és a biztonságos internet, vagy biztonságosabb internetprogram, ez nagyon fontos a gazdaságunk gaink szempontjából a hatékonyságot növelni kell az EU költségvetés szem előtt tartásával, és megfelelő ösztönzésekre is szükség van, mert a piacnak erre szüksége van ahhoz, hogy beruházzon. És mindenek előtt a vidéki térségekre fókuszálunk, és a pia, ahol a piac nem jól működik, oda kell megfelelő ösztönzőket kialakítanunk, és ki kell alakítani a finanszírozás kereteit. Azt hiszem, hogy így valóban egy win-win szituációt tudunk elérni. Az árva művek témája. Michel Barnier dolgozik egyébként a copyright ügyekben, a szerzői jogok témájában, az árva műveknél pedig olyan keretet akarunk kialakítani, hogy digitalizálni tudjuk az árva műveket és online módon hozzáférhetővé tenni ezeket, erre feltétlenül szükség van, és jogbiztonság nélkül nem lehet megőrizni a filmes örökségünket sem például. Aztán, hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor egy teljes század hiányzik, évszázad hiányzik, amit én nem tudok elfogadni. a széles sávú költségcsökkentés témája, Ford asszony említette ezt, valóban ez egy nagyon érdekes ötlet, amit felvetett. Meg fogom ezt vitatni, mindenek előtt beszélni fogok a kollégáimmal erről, hogy hogyan tudjuk itt javítani a helyzetet. A költségcsökkentés rendkívül fontos a szélesebb területen egy nyilvános konzultációt indítunk ebben az ügyben, hatásvizsgálatot is fogunk készíteni, és egy EU-s kezdeményezést évvége előtt szeretnénk beindítani. Természetesen a cél az, hogy a meglévő infrastruktúrát szeretnénk jobban kihasználni, és jobban koordinálni szeretnénk a meglévő infrastruktúrát, és a harmadik pont pedig egy transzparensebb rezsimet kell kialakítani, egy transzparensebb rendszert kell kialakítani, hogy a megfelelő engedélyeket jobban megkapjuk. A strukturális alapok felhasználása, Fordasz, hogy erre is kitért, a nagysebességi infrastru- internet infrastruktúra rendkívül fontos, ez fontos része az vidékfejlesztési politikánknak, mindenképpen támogatni akarjuk a jövőben a, a költségek 50%-át szeretnénk vidéki térségekre fordítani, és mm, az alacsony széndiokszid a gazdaságot szeretnénk elősegíteni itt valóban az a cél egyébként, hogy a vidéki fejleszt, vidékfejlesztés segítsük elő ezekkel az összögekkel. És ez mindenképpen egy új utat jelent abban, ahogyan strukturális alapokat felhasználjuk. Köszönöm szépen. Secondo... Köszönöm szépen. Következik a hozzászólók második kora, köre. És most akkor a hozzászólási listára feliratkozottak kapnak szót. Kérek, hogy mindenki két percben tegyen fel kérdést. Merkis kolléga kezdi először. Dank u wel, commissaris, voor uw komst vandaag en voor uw, voor uw... Köszönöm, biztos asszony. Örülünk, hogy itt van, és örülünk, hogy tartott itt egy előadást a terveiről. Azt gondolom, hogy amikor a piacról beszélünk, akkor ezt a piacot eh, helyzetbe kell eh, hozni. Én úgy gondolom, biztos asszony, hogy eh, ezen a ponton eltér azért a véleményünk, mert persze jó dolog hogy ha a magas díjú roaming díjakat, magas jó roaming díjakat csökkentjük, mert ott korrigálni kell a piacot. De nem gondolom azt, hogy ez egy zérószegű játszma lenne. Nem gondolom, hogy hagyni kéne, hogy a piac túl magas politikai szerepet játszon. Tehát néha közbe kell lépni, e, máskor viszont nem. Ami a cloud computer illeti, e, ott e, Tikau kollega több beavatkozást várt el, illetve kért, és arról beszélt, hogy biztonsági okokból kell ezt meglépni, illetve adatvédelmi kérdések is felmerülnek, amelyek megint csak jogosak. Milyen nyilvános információk kerülnek ki a cloud computingba. Ezt a piac nem fogja tudni önmagában szabályozni. Tehát nem gondolom, hogy a piac minden dolgot szabályozni fog, és nem is szabad hagyni, hogy ezt megkísérelje néhány éve az Európai Bizottság kötelezte a hálózatok liberalizálására a szolgáltatókat. Az, aztán a bíróság ezt megsemmisítette, ezt e, a döntést. Ön melyik oldalon áll ebben a kérdésben? Mit gondol ön ennek a bírósági határozatnak a hatásáról arra vonatkozóan, hogy újabb szereplők beléphetnek-e a piacra. Eh, itt eh, a no disconnecting strategy problémája merül fel. Om eh, te zorgen voor dat er geen beperking komt van... Van Gutenberg urat nevezte ön ki annak érdekében, hogy ne legyenek zavarok. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Kínában, Szíriában előfordul az, hogy levágják, elvágják az internetet. Hogyan fogjuk mi azt elérni, hogy ez ne lehessen lehetséges? Némler asszony következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm szépen, hogy meglátogatott bennünket a biztos asszony, és lehetőséget ad ma délután arra, hogy nyíltan beszélgessünk egymással. Három kérdésem van az egyik biztos az, hogy figyelemmel kísérte nyilván, hogy a legkülönbözőbb szakbizottságban, itt a parlamentben az aktával kapcsolatban élénk vita folyik. A parlament külkereskedelmi szakbizottsági meg két-három éve foglalkozik ezzel a témával, és elmúlt évben állásfoglalást is fogadtunk el ezen a héten parlamentként, most pedig mi szavazni fogunk az állásfoglalásról és vagy a véleményről itt nálunk. Tudom, hogy minden szakbizottság foglalkozik ezzel. Azt tudom, hogy a bizottság az Európai Bíróságnak küldte tovább ezt a döntést. Most nem akarok technikai terminusokba belemenni, de az Európai Bíróság meg akarja vizsgálni, céljaik szerint. Inkább nem az eljárásról kéne beszélni, hanem az ön véleménye, hozzáállása érdekelne az aktával kapcsolatban. Ön a mi biztosunk a digitális agenda kérdésében, a bizottság aláírta ezt a megállapodást, és most pedig igyekszünk mérlegelni, mi szól a megállapodás mellett, mi szól ellene. Itt a Anders Tota kolléganő véleményéből szeretnék idézni. A harmadik pontban azt mondja, megállapítja, hogy az akta az európai ipar erősítésére szolgál ugyan, de az Európai Parlament a digitális agenda összefüggésében nem tesz eleget a kitűzött célnak, hogy Európa legújabb internet innovációk éllovasa legyen, és hogy a semleges hozzáférést biztosítsa a hálózatokhoz kis- és középvállalatok számára is. Csak idézem, ugye itt vannak bizonyos érdekellentétek, erre akarom felhívni a figyelmet, és nyilvánvalóan érdekelne a illetékes biztos véleménye ezzel kapcsolatban. Egy további téma, amit szeretnék felvetni, Emlékszem, hogy vannak versenyjogi eljárások is a nagy játékosok ügyében, a digitális világban, most beszélhetnénk az Apple-ről, mondhatnánk a neveket tovább, nem tudom, a Facebooknak van-e valamilyen eljárása, nem ön ezért nyilván, hanem a kollégája, ahol ezek az eljárások folynak, de a hálózat semlegesség témájában újra és újra hozzászóltunk mi is, és foglalkozunk a témával, persze vannak nagyok, most nem mondom, hogy monopóliumuk van, de azért azt látjuk, hogy nagyon komoly piaci koncentráció történik az ő kezékben, és hát ez a visszaélése is lehetőséget ad valamennyire. Hol tartanak ezek az eljárások? Ez volt a második kérdésem. Az utolsó pontom a cloud computing, a felhő computing. Szeretné, ön is említette, én feltenném a kérdést, hogy az európai digitális agenda kérdésében hol látja az európai szereplőket a digitális világban, a digitális környezetben hogy úgy mondjam a smartphone esetében és technikai fej, műszaki fejlődés területén európaiként igencsak lemaradtunk, szerintem nem igen tudjuk az amerikaiakat meg a többieket behozni. Az a benyomásom a cloud computingban, hasonlóan állunk, hol vannak az európai szereplők sok-sok kérdőjellel, és hogy milyen támogatásra lenne szükség a Horizon 2020-as programon. Vannak területek, ahol van tudásunk, stb. hálózati szolgáltatások, stb. Kis és középvállalatok vannak sokan itt Európában, nagyon komoly potenciállal rendelkezünk, nem kellene ezeket erősíteni, mint sem nagy pénzeket elkölteni a cloud computingra, ahol nemzetközi keretek között mások már nagyon komolyan vezetnek hozzánk képest. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Pródi úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm, biztos asszony, hogy eljött. Én úgy gondolom, hogy ezek az infrastruktúrák nagyon fontosak lesznek a fenntarthatóság szempontjából. Miről is van szó? Arra van szükségünk, hogy csökkentsük a természetes erőforrások felhasználását. És itt hatalmas potenciál rejlik az információs és kommunikációs technológiákban. Ez azt jelenti, hogy ezek megadják nekünk a lehetőséget a dematerializálásra, tehát nagyon sok tevékenységünk esetében ez lehetséges. Viszont itt vannak ugye ezek a hálózatok, amelyekhez ingyenesen hozzá lehet férni, de oda kell figyelni az információkra, a szokásokra, amelyek a fogyasztókra jellemzőek, és tulajdonképpen nem a, az erőforrások csökkenését érjük el, hanem ezek a hálózatok is erősítik a keresletet, a fogyasztást. Azt mondom tehát, hogy tanulmányoznunk kell az ösztönzőket, hogy milyen ösztönzőket lehetne használni, hogy olyan tartalmakat olyan tartalmak készüljenek, amelyek konkrétan ezzel foglalkoznak, a személyek tájékoztatásával, fejlesztésével, információterjesztéssel, hogy erről tájékoztassuk az állampolgárokat, és hogy mindig is foglalkozzunk, ar, foglalkozzunk azzal, hogy a társadalom ne legyen ennyire anyagias. Nagyon fontos dolog ez, és amit Merkis kollégám is mondott a modalitásokról, tehát arról, hogy a európai hálózatok szülessenek, és ne beszéljünk többet a roamingról. Ez szűnjön meg, mert a roaming tulajdonképpen nem európaiságot jelent. Grazie, kollega Prod. Köszönöm Pródi úrnak, és Langen úr következik. Prego. Äh, Nagyon rövid kérdésem van, a kolléganő már feltette, már jön is vissza. Szeretném megtudni öntől, hogy a feladat, a köztes eredmény és az a végleges célja mi az internetes megbizotjának Karl Theodor Gutenbergnek. A második kérdésem az aktára vonatkozik a bizottságon belül voltak-e aggájaik az akta aláírása előtt, vagy egyhangulag fogadta ezt el az Európai Bizottság? Aztán később, amikor kritika alakult ki, akkor mentek bele a felülvizsgálati eljárásba. Ez fontos számunkra, hogyha nem tudunk abban megbízni, hogy a bizottság idejében előre vizsgálja az aggályokat, akkor nekünk kell idejekorán reagálni a jövőben. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a hozzászólásokat, és visszaadom biztos, biztos asszonynak a szót. Why not starting with the last question? Miért ne kezdjem az utolsó kérdéssel? A No Disconnect Strategy-vel. Ugyanis eh, a képviselők eh, közül többen is eh, foglalkoztak ezzel, és én pedig már megpróbáltam megmagyarázni, hogy miért kértük fel Kár Teodort arra, hogy segítsen nekünk. Én őt egy nagyon kompetens személynek tartom a kapcsolódó hálózatok témájában, és ráadásul ez egy eh, nagyon érzékeny területe a No Disconnect eh, stratégiának. Keti Eston és én magam is szorosan együttműködünk, mint önök is tudják. Ő is érdeklődik, és bele, benne van ebben a No Disconnect eh, strategy-ben, Zugutenbergre pedig számítunk. Mit értünk el eddig? hangzott el egy kérdés. Nos, szoros kapcsolatban állunk vele. Múlt héten is járt Brüsszelben, és meghallgatta, hogy mi hogyan tudunk ezzel a témával fellé, ezzel a témával kapcsolatban eredményeket elérni. Például az arab tavasz még nem egy lezárt folyamat, tudjuk azt is, hogy ott eh, azokkal a kérdésekkel, amelyeket az arab tavasz napirendre hozott, azokkal továbbra is eh, foglalkoznunk kell. Eh, és ezzel kapcsolatban is vannak, vannak tennivalók. Zugutenberg saját hálózatait és a mi kapcsolatainkat is felhasználja, ezért csak az utazási költségtérítésre tart igényt. Tehát én azt remélem, hogy nem túl soká én beszámolhatok arról, hogy milyen eredményeket értünk el. Szíria kapcsán felmerül ugye nem csak az arab tavasz, hanem az is, hogy mennyire érzékeny hálózattal kapcsolatos problémákkal kell foglalkoznunk. Nos, készül egy útmutatás, ezt önök is szorgalmazták, az internet és IKT cégek számára, hogy hogyan folytassák üzleti tevékenységüket oly módon, hogy közben az emberi jogokat is előmozdítják és figyelembe veszik például a kibercenzúráról van itt szó, illetve eh, az egyéb IKT alapú emberi jogsérdésekről. Eh, az első ilyen eh, eseményre júniusban kerül sor, és én magam is mindent meg fogok tenni a No Disconnect Strategy előmozdítása érdekében, és a, az internettel kapcsolatos privacy jogokat megpróbáljuk minden körülmények között előmozdítani, garantálni. a cég, az NGO-kat is felkészítjük arra, hogy hogyan lehet ezeket a témákat kezelni. Megint csak együttműködünk ezen a területen a főképviselővel. Egyelőre semmi okom nincs, hogy sajnáljam, hogy felkértem Cugutember urat, szerintem eddig jó munkát végez. A hálózatsemlegességre kitérve, Nibler asszony tett fel egy kérdés ezzel kapcsolatban. Felkértem a tagállamok hatóságait, hogy, költsenek, hogy küldjenek nekem egy jelentést a különböző hozzáférés, blokkolás és egyéb problémákról és tevékenységekről. Ez a jelentés május közepére készül el. Az eredmények, a kérdőív, a, ezekről a gyakorlatokról május közepére elkészül. Fontos ugyanis, hogy tudjuk ezeket a dolgokat, akkor lehet számba venni a helyzetet, és eldönteni, hogy mit akarunk lépni. További eh, útmutatásokra lehet szükség, a verseny előmozdítása érdekében, illetve fogyasztóvédelmi szempontból is nem csak egy minőségi jelentésről lesz itt szó május közepén, hanem egy mennyiségi kitekintésű jelentésről is. Fontos tehát, hogy tudjuk, hogy hogyan nyúljunk ehhez a témához. Az, ami az aktát illeti, Nibler asszony és Langen úr kérdeztek erről. Osztom az aggodalmakat egy olyan jogszabályjal kapcsolatban, amely aláshatja a nyílt internetet. Szerintem az internetnek nyitottnak kell maradnia. Egyébként ennek kapcsán szerintem definiálni is kellene, hogy mi ez a nyitott internet, de azt gondolom, hogy összességében egyetértünk tehát nem vezethet az Open Internet alásásához, a stabilitás alásásához, és nem vezethet az internet egyediségének sérelméhez sem. Számomra az sem elfogadható, hogy a legitim online tevékenységeket aránytalanul korlátozzuk. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a média és a programkészítők szinte jogosultak arra, hogy munkájukért tisztességes díjazásban részesüljenek. Itt a tisztességes díjazásról van szó. Amennyiben ezt nem kapják meg, akkor a művészek, illetve a e, műsorkészítők le fognak állni, és e, más területen fogják e, majd megpróbálni a kenyeret, a, az ételt a családjuk asztalára juttatni. E, tehát e, nem szabad megengedni, hogy egyes e, honlapok hatalmas profitokat arassanak illegális tartalom nyilvánosságra hozzá közreadásával az alkotók sérelmére. A 27 tagállam az ISB-kkel kapcsolatban kötelezettségekkel rendelkezik. Hát az internetes szolgáltatókra új kötelezettségeket nem kívánunk róni. A kérdés az, hogy felmerült az a kérdés is, hogy az akta összeegyeztethető-e a az európai szerződésekkel, illetve az alapvető jogi kartával. Nos, ezt is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a nemzeti és az európai parlamentek megfontolt döntést hozhassanak. Az interoperabilitás Pródi úr kérdésében merült fel, smart gridek, az energia felhasználás csökkentése érdekében. Ezzel kapcsolatban lesz egy konkrét javaslat. Valóban itt egy, egy lehetőséggel állunk szemben. Cloud computing. Um, Cloud computing. Uh, I announced earlier on. Um, a fascinating opportunity. Ez egy csodálatos lehetőség. He Is in preparation, so... A stratégia éppen előkészületben van, és remélhetőleg nyárra el is készül. ez egyébként nem csak a technológiára fog koncentrálni, hanem minden olyan kérdésre, ami ezzel összefügg. Kitérünk itt Európa szerepére, arra, hogy a cloud computing területén is vezető szerepet kell játszani Európának. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy egy európai cloudra van szükség, ami egy nevetséges felvetés, de mindenképpen cloud computing területén nekünk saját lábunkra kell állnunk, és nem szabad függenünk a világ más területeitől, régióitól. A World Wide Open Web kapcsán elmondanám, hogy volt egy érdekes találkozó Tim Bennett Lee-vel múlt héten, Eh, akiről arról beszéltünk, hogy milyen, mi is ez az Open Website, és hát vannak azért nézeteltérések köztünk, de mégis egy nagyon izgalmas eh, párbeszéd ez is. Ugyanakkor sürget az idő, a további fejlesztések történnek ugyanis. a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság közepette fel kell vetni azt is, hogy a cloud computing a KKV-k számára és a, az egyének számára is fontos lehet, amennyiben pedig ez tényleg nagy mértékben ki lesz használva, akkor az adatvédelemre is oda kell figyelni. Egy utolsó megjegyzés, ha megengedik. Itt most eh, pénzekről és befektetésekről van szó, eh, kutatás és fejlesztés eh, témában. A kutatás és fejlesztés leállítása a legrosszabb dolog, amit el lehet képzelni Európa jövője szempontjából. Ezek ráadásul olyan kutatások és innovációk, amelyeknek van is értelmük. Figyelembe kell venni azt is, hogy a szolgáltatások és egyes, egyéb termékek vonatkozásában milyen iszonyatos növekedésre lehet számítani. Ehhez szükség van az infrastruktúrára, és ehhez szükség van a befektetőkre is. Az átláthatóság fontos, a kiszámíthatóság fontos, és a következetesség is fontos. A befektetők folyamatosan azt kérdezik, hogy érdekel bennünket az infrastruktúra, ami egy eszköz a gazdaság értelemben, és ez egy értelmes eszköz, ők is tudják, mi is tudjuk, és azt vetik fel azt a kérdést, hogy a szolgáltatással kapcsolatos garanciák tartalékokról tudunk-e valamit mondani. A tartalom már ott van, és nyilvánvalóan növekedni fog. E, az ő kérdésük az, hogy itt milyen következetességre számíthatnak. Előfordulhat-e, hogy kérdezik tőlem, hogy ha az én hivatali időm lejár, mert eljön majd az az idő is, e, bár még csak félúton, félidőben vagyok, e, de mi lesz akkor, ha valaki más jön helyettem, e, és tudom-e garantálni, hogy a feltételek nem változnak. Tehát itt megint csak a kölcsönös, közös felelősségünkről van szó, hogyha nem tudjuk elhitetni a befektetőkkel, hogy a légkör megfelelő az ilyen befektetésekhez, ilyen infrastruktúrális befektetésekhez, akkor nehezen fogunk sikereket elérni, mert akkor az a kockázat áll fenn, hogy ők visszafogják magukat és kivárnak. Lehetséges a PPP konstrukció és a CEF, a CEF, ami szerintem is fontos, különösen a vidéki területek szempontjából értelmes és hasznos törekvés érdemes lenne, ha a parlament jelzést adna, hogy szerintünk is ez a helyén való, és ezt akarjuk elérni. Köszönöm az önök támogatását, és azt remélem, hogy önök világos üzeneteket fogalmaznak meg ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Grazie, parte di tutti noi, al commissario. Azt hiszem mindannyiunk nevében megköszönhetem a biztos asszonynak, hogy itt volt, viszontlátásra!